Guten Morgen, guten Morgen. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó reggelt, kedves kollégák. Üdvözlök mindenkit. A mai szakbizottsági ülésen egy sor szavazás vár ránk. De először is nézzük meg a napi rendet. Először próbáljuk meg elfogadni, ha lehet, akkor bevezetőképpen elmondanám, a japán eseményekkel kapcsolatban elmondanám, hogy ebben a szakbizottságban, mely a környezetért is és egészségért is felel, és a katasztrófa védelemért, a polgári védelemért, természetesen sokkolva érezzük magunkat. Sokkolt mindaz, ami Japánban történt, a földrengés, a cunami, és az atomerőmű, a Fukushimai atomerőmű tisztázatlan körülményei miatt. Ez is azt mutatja, hogy erősebbek a természet erői, mint amit az ember felépít. Ez gyakran volt nálunk téma a szakbizottságban, akkor, amikor az éghajlatváltozásról beszélünk, hogy milyen természeti erőket láncolnak le, amelyekről mégsem tudunk bánni, vagy egyéb emberi beadkozás miatt ellentétes irányú, ellenőrizhetetlen természeti folyamatokat látunk. Japán lakosságával teljes mértékben együttérzünk, és remélem, hogy a katasztrófát megfelelően tudják kezelni, hogy sok segély és segítség érkezik Japánba, és remélhetőleg a károkat hamarosan el tudják hálítani. Ez az oka annak, hogy módosítanánk a napirendünket. Ma délben Günther Öttinger biztos urat hívtuk meg, hogy számoljon be arról, hogy mit tesz az Európai Unió az atomerőművek biztonságának ellenőrzésével, 143 atomerőmű van, és nagyon szigorú Öttinger biztos úrnak az időbeosztása. Úgyhogy azt kérem mindenkitől, hogy háromra mindenki pontosan jöjjön, mert Patricia Espinoza is pont háromkor lesz itt a mexikói nagykövetasszonynal, és vele Cancúnról beszélünk a következő Darbeni éghajlati konferenciáról. 15.45-kor pedig az Ötinger biztossal szervezett rend kezdődött. Pontban 45 percre van ideje, úgyhogy látják, hogy kérdésekre sem ennél sem az előzőnél nem marad nagyon lehetőség, maximum egy-egy egy perces kérdésre. A Ötinger úr után a 23-as napi rendi pontként a fogyasztói élelmiszerinformá- eh, akarunk beszélni. Zomer asszony jelentése muszáj ezzel ma foglalkozni, és két napi rendi pontot el kell a következő ülésre halasszunk, április 11-12-ére. Erre már megvan a, a, az elfogadás. A Bálcáni kollega a 2012-es költségvetés trilógusáról, és a 24-es napi rendi part a 112-es segélyhívó számról. Holnap pedig az a javaslat, hogy a 25-ös napi rendi pontot a GDP-n innen és túl Anna Rosbach eh, előadóval a 26-os után jöjjön, tehát a kiégett fűtőelemek és rádióaktív hulladékok kezelése után Hibner kollega kér szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, egyértelmű, hogy az energiapiac helyzete alapvetően megváltozott a közelmúltban, és eh, értékelnünk kell az atomenergia forrás lehetőségeit. Jó ötlet lenne, éppen ezért úgy gondolom, hogyha két mérőpontot, benchmarkot a gázra és a szénre dolgoznánk ki. Nem a régi rendszer szerint, hanem a modern rendszerekre vonatkozóan, hogy nehogy abba a helyzetbe kerüljünk, hogy energia nélkül maradunk. Két viszonyítási alap lehet így, és ez nagyon fontos Európában, pont most. Ja, Frau Kollegin, Sie sprechen den Punkt. A kolléganő az ötös pontról beszél, ugye, amely a, a benchmarking szavazásra vonatkozik. Nem, a, a második, a szavazás második kérdésére, igen. Also, okay, wir haben... Így van, persze, hallottunk, amit mond, meghallgattuk, amit elmondott. Nincs erre vonatkozó lehetőség azonban, hogy erre most akár igent, vagy akár nemet mondjak. Na jó, akkor a napi rendel kapcsolatban ez volt. Tovább haladunk, két bejelenteni valón van. Anna Rosbach frakciót váltott, az EFT-be ült át. Bocsánat, Anna az ECR-be került tehát az EFD-ben volt, úgyhogy Öcki kollega mellett ott ül békében, és Jana Kunakis szóval köt éppen új barátságot, úgyhogy a koordinátorunk is új. Rossi úr lett az EFD koordinátora, és üdvözöljük őt is a koordinátorülésen. Nos. workshopokról szeretnék még néhány dolgot bejelenteni. Lesz egy munkacsoport, eh, lesz egy workshop az ETS, a kibocsátás kereskedelemre vonatkozóan, március 22 9 eh, óra 30-tól 5 óra 30-ig mindenkit meghívtak, hogy lét, részt vegyünk, és az ITRE-re is meghívtak egy workshopra a megújuló energiatechnológiákról ugyanaznap délután, tehát 22-én márciusban. Nos, ennyi. A napi rend negyedik pontjánál tartunk. A, a Preszpa védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló megállapodás. Az előadó Kriton Arzenis, röviden megadom neki a szót. Thank you very much, very much Mr. President. Uh, dear colleague. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Uh, nincs túl sok időnk itt a szakbizottságban, hogy ezt megtárgyaljuk, hiszen szavazni fogunk, megfelelő időben megtörtént minden. Tehát eh, itt igazából nyíltak vagyunk, nincsen határa a dolognak. Itt eh, egy mocsaros területről van szó, Görögország és Albánia között. Volt egy megalapodás a terület közös védelméről. Ez egy nagyon fontos mocsaras vidék, azonban egyidejűleg a Ramszau egyezmény hatája alá is esik. Azt szeretném, hogy önök is járuljanak hozzá, hogy ez a megállapodás hatályba léphessen. Köszönöm. Akkor most szavazunk. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás? Szerintem ez egyhangú volt, de a titkárság azt mondja, hogy ezt elektronikusan is ellenőrizzük. Az én kártyám már bent van, ha az önöké is bent van, akkor megállapíthatjuk az eredményt. Tehát a végszavazást mindig elektronikusan végezzük. Megnyitom a szavazást. Az S és D-nél egy szavazattal több van a kelleténél, most rendben van. Akkor lezárom a szavazást, 57-en mellette, senki nem tartózkodik, és senki nincs ellene. Egyhangulag elfogadtuk, gratulálunk Arsenis kollégának. Áttérünk az ötös pontra. Kifogás az eljárási szabályzat 88 cikkének második bekezdése alapján az egész unióra vonatkozó átmeneti szabályok meghatározása, a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes kiosztása tekintetében, tehát a benchmarking. És már Hipner kolléganő jelentkezik is, van egy állásfoglalásunk, két állásfoglalásunk van, melyről elektronikus módon szavadunk, Pilar Ayuso, Emilia Hipner és mások. Tehát megnyitom a szavazást. Az S és D-nél megint egy-egy több van. Most jó. Zárom a szavazást. 13 mellette, 43 ellene, 4 tartózkodás, így elutasítva. Áttérünk a kettes Simanszki féle állásfoglalásra. Megnyitom a szavazást. Abstimmung, ja, ist beendet. Zárom a szavazást. 9 mellette, 44 ellene, 2 tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. Folytatjuk. A benchmarkingról elmondanám, hogy Skilakakis kolléga és jó magam jelentkeztünk a bizottságnál a görög szigeteken történő termelésre, és ebben a különleges esetben is megoldásra kell törekednünk. Hatos pont. Itt is egy kifogás, és pedig az eljárási szabályzat 88 székének második bekezdése alapján az élelmiszereken található egyes egészségre vonatkozó, a gyermekek fejlődésre hivatkozó állítások engedélyezése. Megnyitom a szavazást. Abstimmung beendet. Zárom a szavazást. 30 dafür, 28 dagegen. 30 a mellette, 28-an ellene, nincs tartózkodás, elfogadjuk. Áttérünk a hetes pontra. A gratulálok az indítvány benyújtójának. A 2009-es évi mentesítés az EU általános költségvetése, a hármas szakasz bizottság. Ez a hetes pont. Több módosítót is nyújtottak be. Az egyes, Thomas Ullmann mellette. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. A kettes módosító Alexander Lambsdorff mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hármas módosító. Szóbeli módosító. És részenként szavazunk. Az első részről a szóbeli módosítással mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk a második rész így okafogyottá válik. Áttérünk a végszavazásra. Elektronikusan. Végszavazás megnyitva. Az SSD-nél megint egyel több van. Most jó? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 49 mellette, 5 ellene, egy tartózkodás. Gratulálok Jutta Haugnak, és az összes többihez, hogyha megnyeri azokat is a szavazáson. Ez egy racionális köszönetnyilvánítás. 8-as, a 2009 évi mentesítés, Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Änderungsantrag 1 zurückgezogen. Az egyes módosítót visszavonták, a kettes módosító Alexander Lambsdorff mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. A hármas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás, megnyitom a szavazást. Naja. Abstimmung beendet. Zárom a szavazást. 51 mellette senki nem szavazta le, 6 tartózkodással elfogadtuk. Ez eh, nagy bizalom az Európai Környezetvédelmi Ügynökség irányába. A következő szavazás az európai ESBC Ulma módosítás mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A kettes mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. A hármas mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A négyes módosító, Oka fogyott. Nem. Szavaznunk kell. Tehát a négyes első részéről mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A négyes második része mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A hatost visszavonták, hetes mellett ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Teljes bizalom, az ECDC mellett. A következő az EFSA, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Részenként szavazunk a kettes módosítóról. Első rész mellett Hassi a benyújtója. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. Az egyes módosító. Visszavonták a hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A négyest visszavonták, az ötös Dagegen. mellett ellene tartózkodás elutasítva, a hatos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás az EFSA-hoz Zárom a szavazást. 45 mellette, 6 ellene, 6 tartózkodás. Gratulálok a jelentéstevőnek. Most az ENNA, ez az Európai Gyógyszerügynökség, részenkénti szavazás van. Yes, that... A első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hármas bekezdésnél részenként, mellette az első résznél, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az egyes módosítót visszavonták, a kettes mellett ki van, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. Ment zwei. A kettes módosító. Beendet. Befejeztük. Elutasítva. 27-29 ellenében. Tehát néhány kéz eléggé későn lendült a magasba. Rendben van. Akkor a hármas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellett ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellett Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Végszavazás elektronikusan megnyitom. Abstimmung beendet. Zárom a szavazást. 43 mellette, 4 ellene, 7-es tartózkodás, gratulálok. Akkor az Európai Környezetvédelmi Ügynökség az EEA. Egyes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes visszavonták a négyes mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Akkor a zárószavazás, megnyitom. Ja, äh, Abstimmung beendet. Zárom a szavazást, 49 mellette, és nincsen ellenszavazat, 7 tartózkodás. Jutta Haugnak még egyszer gratulálok a munkájához. Akkor már a 13-as napi rendi pontnál tartunk. Grünbuch der Kommission. Ez a bizottság zöld könyve az Európai Uniós erdővédelemről és erdészeti információ cseréről, erdeink felkészítése az éghajlatváltozásra. Egy gyönyörű szavazati listám is van ehhez. Kriton Arsenis az előadó. Megadom neki a szót. Thank you very much, President. I would like to... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék összetett mondani az előadóknak, a titkárságnak és az összes frakció tanácsadójának. Igen, nagy munkát végeztek, 48 kompromisszumos módosítás lett, és még a pártokon keresztül is sikerült párt közi módosításokat létrehozni. Köszönöm a jó munkát! Köszönöm szépen! Jó sok kompromisszumos módosító, óriási szavazólista, és most szavazunk az egyes kompromisszum mellett. Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A hármas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ötös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk hatos mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A hetes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellett ellen, tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtó. 15-ös mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk.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 tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Müssen wir die alle einzeln abstimmen, Kriton? Kriton, minden egyesről külön kell szavazzunk? Nem tudjuk blogban megcsinálni? Van néhány konszolidált közöttük, semmi kifogásom hogyha együtt szavazunk az összesről, de mindegyikhez van szinte módosító. Tehát nagyon sok munkának tűnik, de tudni kell, hogy 370 módosítót nyújtottak be. Rengeteg időt töltöttünk el vele. már 30-szor bebizonyosodott eddig, hogy jók a kompromisszumaid. Szerintem a fennmaradó részt csináljuk blogban. A fennmaradó akkor a 31-estől a 48-asig kitámogatja. kiellenzi, Tartózkodás. Óriás, nyomasztó többséggel elfogadtuk. So, dann sehen wir mal, was noch übrig bleibt. Akkor most áttérünk a 99-es módosítóra, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. A százas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es. 101-es mellett. A százast ellenőrizzük, rendben van. A százast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Und beendet. Zárom a szavazást. Ziemlich deutlich angenommen. Eléggé nyilvánvaló, hogy elfogadtuk. 101-es mellett. ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 102-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 103-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 104-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 113-as az oldal alján mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 114-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Középen a 117-es mellett, ellene, Ezt már nem ismerem fel. Szavazunk rendesen. 117-es mellett. Mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 121-es mellett. De még itt van a 118-as. 118 os mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 121-es mellett ellene tartózkodás el, elutasítva. Ez eléggé egyértelmű volt. 122-es. És a 124-es, 128-as, 129-es azonos. Ki támogatja ezeket? Ellene? Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Folytatjuk a 125-össel, Markus Piper módosítója mellette, ellene, tartózkodás. A liberálisok nem emelik fel a kezüket. Mind ugyanaz a véleményük, vagy nem értem. Most tőletek függ, hogy mi a vége 125-ös mellette. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. De azért ellenőrizzük. Ja. Abstimmung beendet. Zárom a szavazást, elutasítva. Ez is gelohnt. Also. 123. Horst Schellhardt. A 123-as. Horst Schnellhardt mellette. Ellene. Tartózkodás Elutasítva. Ellenőrizzük. Abstimmung beendet. Zárom a szavazást. Abgelehnt, ja. Elutasítva. 127-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 126-os nyelvi Pieti Kejnerre térünk át a 130-osra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 131-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 11. oldalra lapozunk most, a 158-asra mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ittre 35-ös mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 159-es mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 166-ost visszavonták. Következő oldal. 172-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 173-as. Elena Oana Antonescu. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Itre 13 mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. 174-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 186-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Seite 15. 15. oldal, az ITRE 36-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 205. 205-ös Krista Klass és Horst Schnellhardt mellette. Van hozzá egy melléklet is, tehát mellette. Ellene tartózkodás. El, ellenőrizzük. Beendett. Zárom a szavazást. Ezt a pechet elutasítva. 207-est visszavonták. 206-os. Ez is melléklete mellette. 206-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 211-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 212-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. De azért ezt is ellenőrizzük. 212-es, megnyitom a szavazást. Abstimmung beendet. Zárom a szavazást. Elfogadtuk, de hat kollégánknak nincsen kártyája. Tehát más a készfeltartás és más a kártya eredménye. 213-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 222-es visszavonták, 223-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 227-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 229-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük, ellenőrizzük a 229-est. Äh, beendet. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 230-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 235-ös mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 241-es mellett Ellene tartózkodás elfogadta. 248-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 251-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 252-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ITRE 17-es mellett. Dagegen. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 254-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 255-ös mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 257-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 258-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 261-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre 33-as mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. Itre 22-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 262-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 263-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 266-os mellett, ellene, ellenőrizzük. 266-ost megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a 25. oldalon folytatjuk az ITRE 10-essel mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 289-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az Agri 18-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 294-es szóbeli módosító együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 296-os szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. ...296-ost ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva. Akkor áttérünk a preambulum bekezdésekre. A hármas visszavonták. 12-es Gaston Franco mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös mellett. Elfogadtuk. 23-ast visszavonták, 29-est visszavonták, egészen a 34-ig, tehát a 29. oldalon folytatjuk, a 36-ossal. Részenként szavazunk az első részről. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második részről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatvanhatos. 32. oldal, 66-os igen, nem, tartózkodás elfogadva. 68-as és 70-es azonosak, mert igen, nem, tartózkodás elfogadva. 69 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 70-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 71 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 73-as igen, nem, a 75-ös mégis. 75-ös. Theodoros Skylakakis igen, nem, tartózkodás elfogadva. 76-os igen, nem, tartózkodás elutasítva. A 78, 79, 80, 82-es azonos. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Azt ellenőrizzük ezt akkor. Ellenőrizzük a 78-82-esig. Megnyitom, lezárom. Elutasítottuk. Jó, nem volt elég, Kriszta. 81-es. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 83-as. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 84-es. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 85-ös. Igen. Nem tartózkodás elfogadva. 80, 91-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 88-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 89-91 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 93-as. Jó. 89-95. El, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 89-95. Elfogadtuk. Kilencvenhármas és 92-es így kiesik. 94-es, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 95-ös, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor nézzük a zárószavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 53 igen, 6 nem, egy tartózkodás. Szívből gratulálunk Kriton Arzenisnek és mindenkinek, aki közreműködött a Európa erdeinek zöld könyvéről. Ezután jön a fehér könyv, és akkor talán jön majd egy törvénytervezet. Még sokáig fogunk foglalkozni ezzel a témával, de köszönjük. Köszönjük a munkát, és köszönjük magát a parlamenti dokumentumot, amely az Európai Unió területének egy harmadára vonatkozik majd. Nos, akkor mhm. A napi rendünk 14-es pontjához értünk. A 2000 per 25 per EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott traktorokra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása. Mir steht Motoren. Es geht um Traktoren. Tehát traktorokról van szó, ugyannál a motor áll, mondja az elnök. Az, el, az előadó Salvatore Tatarella, jó a traktor is motor, igaz. Akkor menjünk, folytassuk. A 20-as és 21-es módosító, amit mindenki el akar utasítani, ki támogatja, ellene ki van, tartózkodás. Ezt nem ment át, elutasítottuk. 22 2 és a 4-es visszavonásra került, 34-es módosító az előadótól. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Jön a konszolidált módosító, a hármas. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 38-as a következő igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk tehát a regla javaslatát. 9-est visszavonták, 39-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 7-est visszavonták, 40-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 8-est visszavonták, 41-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 9-est visszavonták, 42-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 10-est visszavonták, 43-as igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 11-est visszavonták, 44-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 12-est visszavonták. Jön az egyes melléklet, négyes módosító, konszolidált módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 14-est visszavonták, 50-es igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 51-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 15-öst visszavonta. 52-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 16-ost visszavonták. Tran 4-es. Igen nem, tartózkodás elfogadva. Tran 5, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 53-as, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 17-es, visszavonva, 18 visszavonva, 54-es, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 19 es visszavonták. A bevezető rendelkezések. 23-as módosító. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 24-es. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Péter Dize kérte, hogy szavazzunk a 25-ről külön. Akkor szavazzunk róla. Ki támogatja? mert kiszavaz. Ellenőrizzük. 25-öst ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk következőt, az egyest visszavonták, a 26-os igen, nem, tartózkodás elfogadva. Tran 2 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Az egyes konszolidált módosító igen, Nem. Tartózkodás elfogadva. A 29-es módosító igen. Nem. Nem látom, hogy hogy szavaztunk. Akkor tehát 29 Péter Ize igen. Jó, most már látom. Ellene ki van? tartózkodás elfogadtuk. Kettes konszolidált módosító igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 32-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 33-ast visszavonták. Akkor eljutottunk a zárószavazáshoz, megnyitom a zárószavazást. Lezárom a szavazást. Ez tehát a jelentés tervezettet 7 ellenszavazata, 47 igennel és 5 tartózkodással elfogadtuk. A következő a jogalkotás tervezet. A kávét addig megkapom, megnyitom a szavazást. fehlen 14. Sie müssen noch mal drücken, da war eben ein Problem. Also es haben noch nicht alle abgestimmt. Mindenkinél látjuk, hogy mi a engem is, hogy hogy szavazunk, hogy hogy szavazunk. Lezártuk 55-en mellette, 5-en ellene, 45-en mellette, 5-en ellene, 6-an tartózkodtak. Gratulálunk Salvatore Catarellának igen komplex, nehéz téma volt a jelentés témája, és most mégis határozni sikerült róla. Akkor most a motorokra térünk át. Ez a 15-ös napi rendi pont. Pietikainen volt az előadó, azt nézzük a szavazást, 17-es módosítóval kezdünk, és a 18-assal. Ezek a bizottság javaslatára való visszautalás kitámogatja, ki van ellene, tartózkodás elutasítva a 19-est visszavonták, akkor nézzük a cikkelyeket, magukat. A 8-as módosítót visszavonták, az 50-es és az 51-es azonos, kitámogatja ellene tartózkodás elutasítva. 52-es, 53-as azonos, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 54-es igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 55-ös, 56-os azonos. Tehát el, az ellenőrzésre vonatkozó kívánságokat akkor is teljesítjük, ha nem jogosak, Szóval az 54-est el, e, megnyitom, még egyszer ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, ugye? So, 55. Akkor jön az 55-ös, 56-os. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 57-58. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 60-as igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 11-es konszolidált módosító igen, nem, tartózkodás elfogadva. 66-68-as ugyanaz igen, nem, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes konszolidált igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. A következők azonosak a 72, 73, 74-es igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 74-es is ugye ide tartozott, a következő pedig a 75 és 11, igen. Ez kiesik amúgy is, mert az előzőt elfogadtuk. A 76-os is kimarad így. Jön a Tran 4, igen. Nem, tartózkodás elutasítva. 80-81 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 8-as konszolidált módosító igen, nem, tartózkodás elfogadva. 80, bocsánat, 9-es konszolidált igen, nem, tartózkodás elfogadva. 88-as, de rossz, igen, nem. Egyet átugrottam. Te jó Isten. Na, tízes konszolidált. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Akkor jön a 88-as. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Ötös módosító. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Négyes konszolidált igen, nem, tartózkodás elfogadva. 14-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. Uh, 98-as igen, nem, tartózkodás elutasítva. 15-ös, 99-es, 100-as és 101-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 12-es konszolidált igen, nem, tartózkodás elfogadva. 8-as oldalon tartunk, a 111-es, 112-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. Tran 7. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 113. Igen, nem. Elutasítottuk. 114. Igen, nem. Tartózkodás elutasítva. Bevezető rendelkezések 20-as igen, nem, tartózkodás elfogadva. Konszolidált módosító 1-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 25-ös igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ezt na jó, ellenőrizzük tőlem, 25-öst. lezárom. Egyértelműen elutasítottuk. Kettes konszolidált igen. Nem, tartózkodás elfogadva. 31-es, Martin Keleven igen. Nem, tartózkodás elutasítva. 32-es igen. Nem, tartózkodás elutasítva. Kon- a hármas konszolidált, igen. Nem, tartózkodás elfogadva. 40-es, igen. Nem, tartózkodás elfogadva. Ötös kiesék, ott van a 38 és 39, igen. Nem, tartózkodás Elutasítva. Hatost visszavonták. 41-es igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 43-as igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Hatos konszolidált. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. És ezzel eljutottunk az árószavazáshoz a jelentés tervezetről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48 igen, 7 nem, két tartózkodás. A ha az állásfoglalás tervezetről megnyitom, lezárom a szavazást. 51 igen, 5 nem, két tartózkodás. Gratulálunk! Szirpa Pétikánennek, az árnyék előadóknak, és mindenkinek, aki a kompromisszumok kidolgozásában és az igen bonyolult tényállások tisztázásában részt vett. Szirpa szeretett volna mondani valamit. Meg... is most a, a bit a Igen, egy technikai gyakorlat volt ez, de most szeretném megragadni az alkalmat, hogy a frakciómban minden kollégámnak megköszönjem a munkát, és mindenek előtt az árnyék előadóknak, és mindenkinek, aki részt vett a munkába. Köszönöm szépen! Azért ez szép munka volt, hiszen a részletekbe is ennyire pontosan bele tudtunk tekinteni annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő orientációt. Most áttérünk a következő szavazásra, a 16-os napi rendi pont, az Innovatív Unió, Európa átalakítása a válság utáni világnak megfelelően, és Jean Ferreira a jelentéstevő. Kezdjük a szavazást. Egyes módosító, Kriton Arsenis mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettőt vissza, a kettes visszavontak, a hármas Bas Eichhout mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas. Igen, erről szavaztunk. A négyes. Mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette? Ellene? Tartózkodás, A néppárt, most nem láttam, ötös, ötös. Tehát akkor még egyszer, az ötösnél vagyunk mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. Hetes mellett. Kilences elnézést mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhármas mellett, Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 12-es. Ez nem aktuális, 11-es mellette. Ellene? Tartózkodás elutasítva. 14-es. Ellenőrizzük a 11-est. Edith Estrella ellenőrzést kér, akkor meg is tesszük neki. Abstimmung. Megnyitom a szavazást, és most le is zárom. Elutasítva. 14-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 16-ost visszamondták, akkor a 17-es mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as részenként szavazunk. Első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 19 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellett 19-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 21-es részenként szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 22-est visszavonták, 23-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 24-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös részenként, első rész, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os részenként mellette az első rész, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28-as részenként első rész mellett, ellene, tartózkodás Második rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Harmadik rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Negyedik rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 29-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 30-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es részenként első rész mellett. Jean elnök úr, szeretném visszavonni a részenkénti szavazásra benyújtott igényemet. Tehát az egészről szavazhatunk. akkor ki támogatja? Ellene? Tartózkodás? Hát ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 32-es részenként. Igen, akkor az első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene elfogadtuk. 33-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor áttérünk a zárószavazásra. Megnyitom. Zárom a szavazást. 47 mellette, senki ellene, 8 tartózkodás. Gratulálok Jean Ferreira-nak. Az innovatív unió, ahogy azt minnyáján szeretjük az EU-ban. Az utolsó szavazás ma délelőtt, 17-es pont, az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program. Korin Lepás az előadó. A kettes módosítóval kezdjük mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 22-es és a 23-as azonos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk az ötös első része mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es kiegészítéssel, Tremopulos mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellett, ellene. Ellenőrizzük a 28-ast. Radvile Morkunajte Mikulenien. Tehát az eredmény 30-an ellene, 26 mellette, elutasítva. Áttérünk a hatosra mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 10-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellett, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 32-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Harminc négyes mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenhatos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 41-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítás. 18-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as, itt van egy kiegészítés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es, 45-ös azonos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 47-ös visszavonták, 48, 49, 50-es együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Az egyes mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez egy ingyen tornaóra volt itt ma délelőtt. Nekem ezt a ebédszünetben pótolnom kell. Akkor most az árószavazásra térünk át, megnyitom a szavazást. dazu. Abstimmung beendet. Zárom a szavazást. 53-an támogatják, senki sem ellenzi, egy tartózkodással. Nagy az összhang az integrált tengerpolitika továbbfejlesztése mellett. Gratulálunk Korin Löpásnak és minden árnyék előadónak. Köszönöm szépen, még egyszer a titkárságnak is a kiváló előkészítő munkálatokat. Köszönöm, nagyon jó volt. de mégis el kell még valamit fogadnunk. Ja, A 18-as pontra térünk át hiszen itt egy szóbeli választ igénylő kérdés elfogadásáról van szó. Szeretném megkérdezni, hogy ki támogatja a szóbeli válasz plénón történő felvetését. Tehát ki ellenzi? Tartózkodás. Tehát akkor elfogadtuk. A plénumon akkor így fogunk eljárni. Nos, akkor a 19-es pontra térünk át. Yeah, Linda. Linda. Sorry, colleagues, we just adopted an oral question on tar sands. If colleagues want to... Éppen most fogadtuk el az egyik anyagot, mégpedig a kátrány homokról. Ma lesz egy előadás erről a G1-es szinten, és kint a Luxemburg téren a parlamenti bejárat előtt szintén van erről egy kiállítás, úgyhogy e-mailt is küldtünk a briefingről, szeretettel várjuk Önöket. Köszönjük! Az ebédszünetben ezt meg fogjuk tenni. És akkor áttérünk a 19-es pontra. Bass Eichhout. Az üveghatást okozó gázok kibocsátásának 20%-ot meghaladó mérséklésére irányuló lehetőségek elemzése és a kibocsátás áthelyezés kockázatának vizsgálata a téma. A munkadokumentumról már tartottunk vitát, most pedig a jelentés tervezetről folytatunk vitát, az előadó pedig elmondja, hogy mi áll benne, tehát Bas, Eichhout. Okay, thank you. After some voting now. Köszönöm. A szavazás után most egy kicsit relaxálhatunk, és meghallgathatunk egy jelentést, vagyis, hogy miről is van itt szó. Világos, hogy a jelentésben felhívtam a bizottságot arra, hogy 30%-ra emelje a kibocsátási értékek korlátozását 2011-re. A 40%-os sokkal jobb lenne, figyelembe véve a tudomány által kimutatott eredményeket, de világos, hogy ebben a jelentésben csak 30%-os üvegház hatás kibocsátás csökkentésre történt felhívást. Ennek két oka van ennek a felhívásnak. Először is az, hogy a klímaválság mennyire sürgető. A tudósok szerint 2015-re éri el a csúcsot a globális kibocsátás, és Európának is intézkednie kell, így a 20 százalékos arány nem elég ahhoz, hogy csökkentsük a kibocsátást. Ezek a klíma, klímával kapcsolatos argumentumok, de az elmúlt években és főként az elmúlt hónapokban saját érdekünket szolgálja az, hogy ambícióinkat eh, emeljük. Például 70 milliárd dollárral növekedett az olajkiadások száma tavaly, és a kiadások azt is mutatják, hogyha 20-ról 30 százalékra emeljük a kibocsátás csökkentést, akkor 40 milliárd eurót lehet megtakarítani 2020-ig, és 88 dollár per hordós olajárral számoltunk, de tudjuk, hogy jelen pillanatban sokkal többe kerül az olaj hordonként, vagyis reál értékben többet tudunk ezen nyerni. A másik a foglalkoztatási ér. A múlt hónapban a német állandó képviseleten egy másik tanulmányt mutattak be, amely kimutatta, hogy ha emeljük az értékeket, akkor 6 millióval tudjuk emelni a munkaerők számát a bizottság a tavaly májusi közleményében ezt nem ismertette, de most az új kutatások mutatják, hogy egyre több munkahely teremtési lehetőség nyílik, ha ezt meglépjük. De ha megnézzük az alacsony energiárakat és a megújuló energiaforrásokat, és nem veszük figyelembe a a plusz engedélyeket, vagy az ingyenes engedélyeket, akkor Nekem világos, hogy a Pozdámi Intézet eh, tanulmánya a 6 millió plusz munkahelyjel kapcsolatosan hihető, hogyha ambiciózusabb eh, célokat eh, tűzünk ki. A bizottság tavaly májusi közleménye után volt egy másik tanulmány. A bizottság kimutatta, hogy a halálozások száma csökkenne, vagyis hogyha az aszma és a krónikus légúti betegségek száma csökken, akkor 36 milliárd eurót lehet az egészségügyi kiadásokon spórolni. Tehát a munkahelyteremtés, olcsóbb lesz az olaj, még emellé az előbbi számadat is társul, és tudjuk, hogy milyen drága az olaj, tudjuk, mi történik Észak-Afrikában. Vagyis ambiciózusnak kell lenni itt a csökkentéseket illetően. A meghallgatás után írtam meg a jelentést, az alacsony CO2 kibocsátású úti tervet is eh, kibocsátotta, vagy megírta a bizottság. A 2020-as eh, cél a két eh, Celsius fokos célt követve nem elég kifizetődő, de meg kell nézni ezt az úti tervet, aztán azt is, hogy mennyire késlekedett a bizottság itt a, mi a lépéseket éreti. 80%-os csökkentés 2050-ig erről is szó van, és azt mondják, hogy itt bízni lehet ebben, de nem tudom, hogy hogyha, hogy az offsettingre számíthatunk-e. A lényeg az, hogy a bizottság csak 80%-ot javasol, de 2020-ra a 20%-os arány nem elegendő. A lényeg, hogy ezzel is foglalkozni kell. A bizottsági úti tervben azt sürgetik, hogyha költséghatékonyak vagyunk, akkor nemzeti szinten 50%-os csökkentési célt kell bevezetni, de az EU cél most 20% 2020-ig az offsetekkel együtt, tehát hogyha 25% országonként és plusz 20% az EU szintjén, akkor tulajdonképpen 30%-ot elérünk. Vannak, akik azt mondják, hogy a nemzeteknek 30%-ot kellene kitűzni célnak, de én ezt nem találom reális célnak, pedig néhányan ezt hirdették. Ami a független tanulmányokat illeti, mindegyik világosan mutatja, hogy ami a karbon ami a szén szivárgás, széndiokszid szivárgást illeti, belevettük ezt a jelentésbe, de figyelembe kell venni azt is, hogy pénzügyi támogatást kell az ETS bevételekkel kapcsolatosan előirányozni azért, hogy az ambiciózusabb klímacélokat elérjük. Ezt, ezeket az LTS e aukciós bevételeket is belevettem a jelentésbe, de itt a jelenlegi célszámadatok alapján ezek a bevételek csak marginálisak lesznek. A lényeg az, hogy etéren is emelni kell a az ambícióinkat növelni kell azért, hogy az ETS jövedelem is növekedjen, és az eredmények kielégítőek legyenek. Február 28-án volt egy meghallgatás e témában, és szeretném elmondani, hogy ezt a jelentést az ITRE bizottsággal együtt készítjük. Egyes kérdésekben exkluzív kompetenciájuk van, ezért az jelentésemben kevesebb figyelmet fordítottam az innovációra és az energiahatékonyságra. Ezek majd az ITRE jelentésben szerepelnek, de természetesen bárki az említett témákról is beadhat módosító indítványt. A lényeg az, hogy ezeken az ittre fog inkább dolgozni, és holnap a jelentésről és az említett kérdésekről lesz egy meghallgatás, részt veszek én is ezen, és szeretném, hogyha az ITRE bizottságba ellátogatnának a kollégák, és ezt meghallgathatnák. Köszönöm a figyelmet, cél az, hogy erőteljes jelentésünk legyen, és az, hogy június végéig meglegyen az EP álláspontja, azért, hogy a tanácsot befolyásoljuk, és azért, hogy ambiciózusabb céljai legyenek a klímaváltozás megakadályozását, illetően az EU-nak. Köszönöm szépen, hogy bevezetést kaptunk a jelentésbe. Együttműködünk az ITRE bizottsággal, és Jordans kolléganő ott az előadó ma reggel nincsen itt, különben most megadtam volna neki a szót, de akkor áttérünk az árnyék előadókra. A saját bizottságunk részéről Salvatore Tatarella kap szót. Ha nem is közvetlenül, de ki szól a néppárt nevében, ha nem ő, Richard Zéber. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes ez az Eichhout jelentés. Tartalmilag most azért közelebb kerültünk a klímaváltozás elleni harc céljaihoz, azonban itt a bizottság szándékait nem tudom, hogy hogyan értelmezzük. A 20%-os cél mellett törtünk láncsát, és készek vagyunk 30%-ot is megcélozni, hogyha nemzetközi szinten is vállalják Ez De például India és Kína nem hajlandó egy ilyen megalapodáshoz csatlakozni. Pedig nagyon fáradoznak a kibocsátás csökkentésen. Szerintem Európában is el kellene gondolkodni azon, hogy az iparunkat és az államainkat hogyan tehetnénk klíma barátabbá, anélkül, hogy az ETS-ből pénzeket csapolnánk le azt látjuk, hogy azok a többletköltségek, amelyeket a bizottság itt megad, nem realisztikusak. Szerintem itt 60-70 százalék körül mozgunk, és e, ez a javaslat az ipar számára óriási anyagi terheket jelentene. És éppen ezért a 30 százalékot nem is szavazhatjuk meg. A javasolt kvóta nem lineáris, tehát nem osztjuk ezt a feltételezést. Később olcsóbb lesz a csökkentést növelni. A szivárgás problémájáról szólt Bas Eichhout, amíg a szivárgás kérdését nem oldjuk meg, tehát amíg az Európán kívüli gyárak befektetnek abba, hogy kevesebb lenne a kibocsátás, rendben van, de amennyiben nem egyeznek bele, és kiszivárog a széndiokszid, akkor nagyon kevés az, amit mi tenni tudunk. De amíg nem oldjuk meg a szivárgás problémáját, elgondolkozhatunk egyéb megoldásokon is. Azonban itt ez egy színek vanont megoldásnak tűnik. A hatékonyság tekintetében szerintem az ITRE kompetenciáját kellene javítani, hiszen az szerintem az üzemeknek és a költségvetéseinknek is hasznosabb lenne. Tehát összefoglalva 20% és 30% csak akkor, amennyiben a többi kibocsátó is beleegyezik ebbe. Köszönöm. Köszönöm szépen Richard Zébertnek, Jörgensen úr. First of all, uh, I'd like to thank the Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a kitűnő jelentésért. Egyetértek szinte az összes megállapításával. A megjegyzéseim inkább az előttem szólóhoz kapcsolódnak, és néhány javaslatot tennék arra, hogy hogy lehetne még tovább javítani ezt a jelentéset. A más, az egyik dolog az, hogy 30%-os célszámot tűzünk ki. Nem arról van szó, hogy nem történik ez meg, ez a 30%-os csökkentés, ez nem fog bekövetkezni egyszerűen. Ha megnézzük a nemzetközi tárgyalásokat, amelyek most fújnak, még reménykedünk az előrelépésben, de az egyik fő szereplő az USA, valószínűleg nem fog elmozdulni és nem fog hozzánk hasonló nagy léptékű ervezésket tenni. Obama elnök a CO2-vel kapcsolatosan ígérte az, hogy lesz egy törvényjavaslat, de a képviselőház eljutott a szenátusba nem, pedig ott 16-17 százalékos csökkentésről volt szó 2020-hoz, de közben ezt 2005-höz hasonlították, mi viszont a 90 évesek, 90-es évekhez hasonlítjuk, amikor szám adatokkal élünk, vagy célszámokat tűzünk ki, és ez még a félidős választások előtt volt, úgyhogy úgy néz ki, hogy nem mozdulnak el. Állami szinten és az államok szintjén a multinacionális szinten történnek lépések, de föderális szinten nem lesz elmozdulás. Mindenki látja, hogy ez nem fog megtörténni, úgyhogy ne tegyünk úgy, mint hogyha ebben hinnénk. Ami pedig a jelentést illeti, mit tudnánk hozzátenni? a legfontosabb év itt az, még hogyha nem is értünk egyet a klímaváltozással kapcsolatos ambícióinkban, vagyis a megoldásokban, vagyis téren, hogy hogyan lehetne megvédeni a Földet a klímaváltozástól, abban azért egyet kell értenünk, hogy minél versenyképesebb európai gazdaságot kell létrehoznunk. Ha megnézzük az összes tényezőt, amelyről az előadónk is szólott, akkor azt látjuk, hogy az legenergiahatékonyabb régiók lesznek a leghatékonyabbak a gazdasági téren is a jövőben. Nagyon nehéz még megmondani, hogy melyik lesz a legversenyképesebb megújuló energiaforrás, viszont az biztos, hogy már tudjuk, hogy a régi módja az energiatermelésnek és fogyasztásnak a fosszilis energia termelés folytatása az nem eredményez versenyképességet. Úgyhogy itt pozitív és negatív politikai eszközöket kellene hozni, és bár javaslatai nagyon jók, de el kellene gondolkodni a minimális árakról a különböző engedélyek, eh, kibocsátási adásvételi engedélyek terén, de ezzel az ipart is szolgálnánk, hiszen eh, biztosak lehetnének abban, hogy mire számíthatnak. Az ITRA bizottság is dolgozik ezen, de az energiahatékonyság mindennel összefügg, ami a mi bizottságunk munkáját illeti. Talán egy kicsit több energiát kellene fordítanunk arra, hogy az energiakérdésekről is beszéljünk. Az ALDE fog módosító indítványokat előterjeszteni. Köszönöm. Köszönöm. Chris Davis. Köszönöm. Az eredeti terv az volt, hogy a célt, a célszámot 30%-ra emeljük, hogyha megszületik a nemzetközi megállapodás. De Azután volt egy megállapodás, és szerintem az EU feltételezése az volt, hogy itt egy gesztussal élünk, vagyis rájövünk arra, hogy történelmi felelősséggel tartozunk. De közben az érvek megváltoztak. Látom, hogy most a gazdasági argumentum a döntő. Nagy befektetések és alacsony CO2 kibocsátás. De ami az energiatermelést illeti, most megvan a kockázata annak, hogy mégiscsak magas CO2 kibocsátású technológiákkal fogunk élni. Előre akarjuk vinni az európai gazdaságot, hiszen a túlélésről van szó, a fennmaradásról. Még a, a kérdés az, hogy első helyen állunk-e majd a világgazdaság szempontjából, vagy pedig lemaradunk, és ha nem akarunk lemaradni, akkor sebességet kell váltani. Még sokan nem, nem ismerték ezt el itt a parlamentben, sem a tanácsban. Örülök, hogy Krisztiun kollégám, aki az Egyesült Királyság klíma és energia minisztere, vezető szerepet játszik a téren, hogy a tanácson belül elérik a 30%-os cél számolt. Érdekes, hogy Krisz sose jött el az elmúlt években a Környezetvédelmi Bizottságba, de most nagyon örülök, hogy ilyen lépéseket tett. A múlt héten a bizottság az alacsony CO2 kibocsátású gazdasággal kapcsolatosan közleményt adott ki. Mi úgy gondoljuk, hogy a célt legalább 25%-ra kellene emelni 2020-ig, de közben a bizottság ezt megtorpedozta, mert specifikus célszámokat nem alkalmaz, hanem azt mondja, azt állítja, hogy ha az összes joganyagot, meglévő joganyagot teljes mértékben hatékonyan végrehajtjuk, akkor elérjük a 25%-os célszámot. Igen, ez lehetséges, de rosszban arról is szó van, hogy jelen pillanatban a kibocsátás 17%-kal csökken a 90-es évekhez hasonlítva. Azután itt nagyobb célszámok is vannak. Jacqueline Megléd a környezetvédelmi ügynökségtől írt önnek egy levelet arról, hogy a harmadát érték el a célnak az elmúlt célokban. Tehát a biztoshoz hasonlítva itt mások a, cél, mások a célszámok és a kibocsátási arányok. A másik 2020-ig a 20%-os célszám csak 9%-kal növelni az energiahatékonyságunkat 2020-ig. Az energiabiztos azt mondta, készen áll arra, hogy kötelező joganyagot hozol létre, de előbb meg kell győződni arról, hogy a tagállamok teljesítik a célokat. Vagyis itt ez azt jelenti, hogy nem dinamikus teljesítményt végez a bizottság, és a bizottság azt mondja, hogy emelni lehetne a CO2 árát, de hogyha alacsony szín felhasználással akarunk élni, akkor az iparnak valamilyen jelzést kell adni. De úgy látom, hogy a bizottság nem támogatja azt, hogy a kibocsátási plafont lejjebb vigyék. A lényeg az, hogy a kormányok milyen engedélyeket adnak ki. Azután mi lesz a CO2 árokkal? 20 euró per tonna marad? Van, aki azt mondja, hogy 30 euró per tonnát kellene bevezetni azért, hogy meglegyen a pénz a szükséges befektetésekre. De nem látok itt semmi jelet a bizottságtól etéren de az is lehet, hogy olyan gazdasági növekedés lesz a következő években, hogy az árak majd fölmennek, mert a kereslet is növekszik. Jó lenne erre nézve bestéseket látni. Az európai elektromos áram iparnak megvan a saját úti terve, nulla CO2 kibocsátást akarnak elérni 2050-re, de ők közben azt is mondják, hogy a jelenlegi eszközökkel ezt nem lehet elérni, mert a CO2 ár nagyon alacsony a kibocsátására, és nincs elég befektetés. És például azt várják, hogy nagy szubvenciókat kapjanak a szélerőmű telepekre, de közben most meg szénerőművet eh, építenek. Azután ott van Németország és Észak-Európa példája, eh, nem megfelelően használják fel a pénzeket. Végül még annyit szeretnék mondani, hogy nézzük meg a gazdasági jóslásokat, bestéseket. A bizottság eh, 105 dolláros olajárra kalkulál 2020-ig. Az összes becslés ezen alapszik. De most mennyi az olarája? 107, sokkal magasabb, mint amivel dolgoznak, és elképzelhető, hogy ez nem fog csökkenni. Nézzük a német környezetvédelmi minisztérium jelentését. Azt mondják, hogy több befektetése van szükség beruházásra hogyha a célszámot emeljük, akkor stimuláljuk a gazdaságot is, és jobb helyzetben leszünk azért, hogy versenyre kerüljünk Kínával és a távol-keleti gazdaságokkal. Ha nem, akkor visszaesik az európai gazdaság. Vannak jó környezetvédelmi érvek, de ahhoz, hogy változtassunk, a gazdasági érveket is előtérbe kell helyezni. Köszönöm, kérem a többi társ előadót, hogy egy kicsit lassabban, vagyis, bocsánat, rövidebben beszéljen, mert kevés az időnk. Miroslav Kucki. Köszönöm, elnök úr. Kihasználom a lehetőséget, hogy csehül szólaljak fel. Hallottunk néhány érvet, és a legtöbbjükkel egyet is tudok érteni. Csupán azt szeretném elmagyarázni, hogy eh, a dolgok miért pont fordítva vannak. Bár hajlok arra, hogy dicsérjem az előadót, de nem látok eh, itt összefüggést a globális kibocsátásokkal. Tehát az EU a globális kibocsátásokban elfoglalt helyét illetően. Mit tudunk befolyásolni, és hogy a többi ország mit tehet? Dan Jörgensen például az Egyesült Államokat említette. Amit az Egyesült Államok tehet, hogy csökkentse a kibocsátásokat, amennyiben meglennének a megfelelő jogszabályok. Nagyon bosszant amikor hallom ezt, és hallottam a plenárison, hogy ambiciózusabbnak kellene lennünk. Hiszen Kína 40 százalékos csökkentést ígér 2020-ig. Mindenki tudja itt, hogy itt mintha almát hasonlítanánk a körtéhez. Kína megígérte, hogy csökkenti az üzemek építését, és így akarja elérni a 40%-os csökkentést. Tehát ez azt jelenti, hogy eh, a klímaváltozás elleni kínai hozzájárulás plusz 160 százalék lesz. Tehát akkor is, hogyha Európában 100 százalékkal csökkentenék a kibocsátásokat, ez semmit nem jelentene globális szinten, mert a világ többi országa nem működik egyet. Az elmúlt négy klímaváltozási konferencián mind ott voltam. Tele voltunk reménnyel, hogy kompromisszumot tudunk elérni. Beszéltünk a BRIC országokat, tehát Brazília, Oroszország, Kína, Indiával, de semmit nem értünk el. Bármilyen ambiciózusok vagyunk a klímaváltozási céljainkban, nem igazán tudunk elérni semmit. Hogyha el tudunk valamit érni, az maximum annyi, hogy gazdasági ösztönzőket adunk. És csökkentenünk kell a szerves üzemanyagoktól való függőségünket Európában. Szorgalmaznunk kell az európai ipar szerepvállalását. De már hat éve vitázunk arról, hogy az új technológiák hogyan javítják majd a foglalkoztatás helyzetét Európában is. Mi történik? Növekszik a munkanélküliség. adminisztrációs eszközökkel eh, nem igazán lehet a megújuló energiaforrásokat eh, szorgalmazni. Igazából csak annyit értünk el, hogy 20%-kal növekedtek az elektromos áram árak, tehát a villanyszámla magasabb lett 20%-kal az ipari létesítmények számára és valamivel kevesebb, de drágult mégis a magánháztartások számára. Nem hinném, hogy észszerű terv lenne ez. Hiszen azt szeretném, hogy valamit a nemzetközi együttműködésről is szólna a jelentés. Tehát Európa legyen realisztikus, mert bármilyen célokat vállal, nem tudjuk elérni célunkat. Az úgynevezett független tanulmányok is ezt mutatják. A független tanulmányok azt mondják, hogy az alacsony szénkibocsátású gazdaság csak is papíron létezik. Tudjuk, hogy Európából áttelepülnek az üzemek, tudjuk, hogy Európa elveszti a termelést más országok javára a globális versenyben. Tehát próbáljuk csökkenteni a szerves üzemanyagoktól való függőségünket. De igazából nem tudunk mást elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez cseh lesz, vagy lengyel? Csenke parco, az most cseh vagy lengyel? Csehül? Hogy van csehül? Hogy van csehül az, hogy köszönöm szépen? Rendben van. Sabine Vilsa következő. Nincs itt. Oreste Rossi grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ez most már a nem is tudom hanyadik klíma csomagter Voltak, akik úgy gondoltak, hogy a föld, úgy gondolták, hogy a föld lapos, voltak, akik úgy gondolták, hogy nem súlyos a klímaváltozást Vannak, akik úgy gondolják, hogy 20%-os csökkentéssel lehet munkahelyeket létrehozni. Tehát mindenki azt gondolja, amit akar, ez szabad, de a 20%-os csökkentés nem biztos, hogy elegendő. Lehet, hogy nem lesz elég munkahely, közben egyáltalán nem biztos, hogy a sok itt fel fogja szívni az a sok új munkahely, amelyet létre akarunk hízni, eh, hozni. De vannak különböző tanulmányok, teóriák, melyek szerint a CO2 kibocsátás növekedése nem okoz gondokat a gazdaságnak, sőt, munkahelyeket teremt, aztán vannak tanulmányok, amelyek ennek éppen az ellenkezőjét mondják ki. Azt nem tudom, hogy hogyan magyarázzák, hogy egy cég, amely szennyez, lezárja az üzemet, majd egy másik országba telepedik meg, ugyanaz termeli, mint azelőtt, és nem alkalmazza a 20%-os vagy 30%-os csökkentés, hogyha Kínába költözik, akkor még 60%-kal többet szennyezhet. Akkor hogyan lehet globális szinten azt mondani, hogy javul a helyzet? Európában bezárnak egy céget, mert túl sok szabálynak kell eleget tenni, aztán egy másik országba költözik a cég, ahol 60%-kal többet szennyezhet, hát akkor hogyan fog ettől a világ éghajlata és környezete javulni. Ezt ki tudja nekem megmagyarázni? Svájcban, az USA-ban létrehoznak cégeket, ez hasonló, de most kémiai, vegyi szempontból hogyan lehet nekem ezt megmagyarázni, hogy 60%-os szennyezés Kínában az nem rossz, közben Európában csökkenteni kell a kibocsátást. Buzek elnök azt mondta nekünk, hogy Kína 2020-ig az energiatermelését meg akarja duplázni. A karbon kvótákat fenntartva, tehát 80 és 20 arányban a karbon kvótát föntartva, és a megújuló energiaforrások termelését. És hogyha nem beszélünk Kínáról, akkor hogyan tudunk itt javítani? Miért nem beszélnek önök soha Kínáról, meg az USA-ról? Lehet, hogy az USA 2020-ig 17%-os csökkentést végrehajt. Vigyázzat, de az adatokat 2000-hez hasonlítja, és nem pedig a 90-es évekhez, mint mi. Úgyhogy a bizottság ezt a vegyi, vegyészeti csodát magyarázza meg nekem. A 14. oldalon azt írja a bizottság, hogy ha sikerül a CO2 kibocsátás 30%-kal csökkenteni, akkor ez jó lesz ahhoz, hogy más szennyező anyagok kibocsátása ellen is harcoljunk, például a nehéz fém kibocsátás ellen. Most akkor hogy van ez vegyileg a CO2 kibocsátás, meg a nehéz fém kibocsátás? 30%-os CO2 kibocsítás csökkentéssel, akkor be fogunk zárni egy sor üzemet, akkor vegyileg hogyan lehetséges az, hogy a CO2-t csökkentsék, és egyben a többi például nehézfém kibocsátást is csökkentsék, hogy ezek ne jussanak a légkörbe. Másik fontos kérdés, ez az utolsó megjegyzésem, az egészségügyi vonatkozások. Az előadó arról szól, hogy a 30%-os célkitűzésnek milyen nagy előnye van az egészség helyzetére, de ha a többi ország továbbra is szennyes, sőt, még jobban szennyes, az kollégánk erről beszélt, még hogyha lekapcsoljuk az összes lámpát itt Európában, és Kína továbbra is szennyez, akkor a mi kibocsátásunk sokkal alacsonyabb lesz, még a gyertya használata se jó, mert a gyertyából is CO2 távozik, a gyertyalánkból. A lényeg az, hogy Kína bármit megtehet, de akkor az egészségi állapot hogyan fog így javasolni? Mert még ha mi itt másképpen is járunk el Európában, Kína folytatni fogja, és akkor nem javulhat az egészségi helyzet. Ezt kérem, magyarázzák el nekem, hogy van. Köszönöm szépen, Rossi kollega. A bizottság tagjainak helyébe képzeltem magam. Ugye most a 2000, most a 20% fölötti kérdésekre vonatkozó közleményről tárgyalunk. A 2050 utáni célkitűzések már 80%-ról beszélnek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez az egész vita, amit folytatunk, másik szinten kell, hogy mozogjon. és Európának és társadalmainknak is egy olyan jövőt kell tudni maga előtt látni, amely egy műanyag és üzemanyagban szegényebb jövő. Ezzel tudunk csak esélyt kell teremteni Európa számára. Ha munkahelyekről, munkanélküliségről beszélünk, vagy azt mondjuk, hogy magas a munkanélküliség, akkor pontosan ezeket a beruházásokat, az energia az energiarendszerek átalakításának ráfordításait esélyként használhatnánk ki. Épp az Európai Unió olyan régiói számára, amelyek egyébként nem, rendez, nem rendelkeznek nagyiparral, nincs ipari kultúrájuk. Azt hiszem, hogy a vitának ebbe az irányba kell elmennie hogy az éghajlatvédelem ökológiai kérdés, de iparpolitikai kérdésé is vált. Tulajdonképpen világszintű verseny van Egyesült Államok, Európa, Ázsia, alapvetően Kína az új technológiák megtalálásáért és alkalmazásáért. Erről van alapvetően szó. És ez a 20 vagy 30 százaléke szimbolikus hogy elérjük-e, az élvonalban leszünk-e, vagy pedig lemaradunk. Azt hiszem, hogy ez a narratíva már nem csak a klímapolitikára, hanem gazdaságpolitikára, iparpolitikára is épül. Ezek is motiválják új növekedési fázist, új beruházási fázist, új ráfordításokat is igényel ebben az irányban. Amit Rossi kollega a Kínába vándorló iparral mondott azzal kapcsolatban, hadd mondjam azt is el, hogy az éghajlati csomagunk, a kibocsátás kereskedelem, az ETS rendszer a kibocsátásoknak csak 40%-át fedi le. Ugye a, a kibocsátások 60%-a az ETS csomagon kívül eszik, esik ebből az értelemben a levegőben van, és ez egy olyan lehetőség, amivel kezdeni kell valamit. A, mégis úgy gondolom, hogy ez a döntés stratégiai jelentőségű. Az envi, ha úgy dönt, hogy 20%-nál marad, akkor az jelzés az érdeklődő közvélemény az érintett szereplők számára szerintem nem lesz jó. Már kétszer elmondtuk ebben a szakbizottságban és a plenárison is, hogy Európának vezető szerepet kell tudni vállalnia, és ezt a 30%-ot el kell érni, meg kell csinálni. Eljött végre az a pillanat, amikor már most a szavakat követve végre el is kell, hogy mondjak. Nem hiszem azt, hogy most azt követően, hogy kétszer-háromszor, kétszer 30 eh, százalékról döntöttünk, akkor most eh, illetékes szakbizottságként, akkor, amikor konkrétumokra kerül a sor, akkor most azt mondjuk, hogy nem hibáztunk, maradjunk mégiscsak a 20-nál. Mert mindannak alapján, amit itt hallottunk, ugye már a aritmetikai értelemben, számtani értelemben már 17,3%-nál tartunk, és még van 9 év, évünk. A tegnapi vitánál a nemzeti tervek a megújuló energiák kiépítésére című megbeszélésen voltam, ott egyértelmű, hogy 21 százalék az már elhatározott, a 27 ország ezt akarja, és ez a szám, ez növekedni fog, hogyha Japán nyomást gyakorol további ráfordításokra, investálásra, akkor igenis sikerül ezt elérnünk. Anélkül, hogy Kínába elvándorolna az ipar, Európában óriási modernizációs lendület indul el. Szerettem volna elmondani ezt, mert ezzel a kér... Mm, meg elköteleztem magam a kérdés iránt. Péter Líze, köszönöm elnök úr. Először is köszönöm azt, hogy a szakbizottságban senki nem volt olyan, aki komolyan az, megkérdőjelezte volna az eddigi éghajlati célkitűzéseket az alapján, ami Japánban történt. Sajnos az ITRE-ben tegnap nem ez volt a helyzet, épp ellenkezőleg. Azt hiszem, nagyon figyelni kell arra, hogy az Európai Unió éghajlati célkitűzéseit nem lefele kell srófolni. Az éghajlatváltozás kérdését továbbra is komolyan kell venni. Akár mennyire is szörnyű a japánbeli katasztrófa, és és tudom, hogy én magam is módosítottam az atomenergiával kapcsolatos véleményemet, de nagyon fontos, hogy ezekkel foglalkozunk a következő években is. A válasz a megújuló energiák, energiahatékonyság, és például olyan kérdések, hogy az, hatékony, az energiahatékonyság 20%-os szélkitűzését milyen gyorsan lehet elérni. A múlt héten a tanácsban meghozott válaszok nem állnak meg a jövő héten, sokkal konkrétabban kell az energiahatékonyság kérdésével foglalkozni. Most a 20 vagy 30 százalék kérdése. A szakbizottságbeli vita megosztott minket, tulajdonképpen ugyanúgy, mint az Európai Unió nagyon sok vonatkozó testületét. Tudjuk, hogy a döntés az nagyon kicsin múlott, és szerencsejáték kategóriába tartozna, hogyha eldöntenénk, hogy a két fél milyen, állásfog, milyen végső állásfoglalást fogad le. Lehet minden irányban. Há, a nagy tagállamok közül három nagy-Britannia, Franciaország és Németország környezeti minisztere, Norbert Röttke barátom is a 30%-ra való áttérést követelte. A kormány azonban messze nem egyöntetően áll mögötte, és a különböző országok az éghajlati célkitűzésekkel kapcsolatban sokféle elképzelést eh, hangoztatnak. Megosztottak tehát a felelős intézetek és a kormányzatok is. Én úgy gondolom fontos, hogy éppen ezért ezt a vitát most hagyjuk magunk mögött. Lehetne még három évig azt, eh, a saját álláspontunkat képviselni, hogy van, aki azt mondja, hogy 20, van, aki azt, hogy 30, de szerintem jó lenne, ha kompromisszumot találunk. Az a kompromisszum, amire én gondolok, szerintem az nem butaság, hanem egy tényszerűen megalapozott. Azt javaslom, hogy határozzunk arról, hogy az európai éghajlati célkitűzést 20-ról 25%-ra emeljük. Ha a következő években az országok különböző szinten még többet tehetnek azért, mint eddig, akkor úgy gondolom, hogy ezt a 30%-os ajánlatot tartsuk meg, és nézzük meg, hogy hova jutunk. Nyilvánvalóan fontos kétszer megnyitni a törvényhozási eljárást, és ha most 25%-ra megyünk, akkor meg leírnánk, hogy mi történik akkor, hogyha... Tehát ezért fontos, hogy leírjuk a 25% mellett, hogy mi legyen, hogyha 30-ra tudunk mégis áttérni. Nem arról van szó, hogy Európa egyedül állna ebben a kérdésben. A 2007-es helyzethez képest akkor, amikor a az éghajlati célkitűzéseket meghatároztuk, akkor nemzetközi szinten különböző országokban, nagy feltörekvő országokban, mint Brazília például, amely nagyon hamar a világ ötödik legjelentősebb nemzetgazdaságává lett, elkötelezte magát, hogy 36%-ra csökkenti a kibocsátását. Ugyan 30% volt az eredeti célkitűzés, de Mexikó például már 30%-nál van. Kínával sokkal bonyolultabb a helyzet, de ott semmi nem fekete-fehér. Kína rendkívül sokat beruház, és elképzelhető, hogy a következő hónapokban a nemzetközi tárgyalásokban is konstruktívabb lesz de még nem értünk el oda, a, ahova elkívánunk jutni. A többi ország a két fokos célkitűzést, 200 fokos célkitűzést még nem fogadta el. A 17%-ról már beszéltünk, mint mondtam, már többen vannak a 20%-on, mint tudnák de nem forradalmi lépés ez a 20 százalék, és arról még egy kicsit magasabb százalékra való áttérés. A jelenlegi helyzet indokolja ezt a magasabb szintet. Még egy dolgot elmondok, és aztán befejezem. Miroslav Ucki mondta, hogy a munkanélküliség növekszik. Nem mindenütt. Tudom, hogy Németországban hibázunk, lehet, hogy megint éppen hibázunk, de a munkanélküliség éppen csökken, és ez bizony összefügg a megújuló energiák terén való elkötelezettségünkkel is. A 25% tehát az, amit én javaslok a hosszú távú cél elérése érdekében, a bizottság azt mondja, hogy ez mehetne, anélkül, hogy az emissziós, kereskedelmet kiéleznénk. Meg kellene nézni, tehát ellenőrizzük, hogy ez járható kompromisszum-e. Az energiahatékonyságot helyezzük az előtérbe, ez az 25 százalék, ha lehet, akkor ezt tegyük most meg ezt a lépést, és utána okosan gondoljuk végig, hogy a nemzetközi fejlődés mikor engedi meg remélhetőleg közeljövőben a 30 százalékot. Szerintem fontos a kompromisszum, ez az üzenetem. <laughs> Good. Jól van, Péter Léze, köszönjük. Nem háborút, nem háborúzunk, hanem ötleteket, véleményeket cserélünk. Úgyhogy hadd üdvözöljek most a szakbizottság egy korábbi tagját, Düke Eismár urat Hollandiából. 94 és 97 között volt az Envi-ben, és most egy delegációval jött vissza hozzánk a, a holland ö, repülés irányító szolgálat delegációjával nagyon fontos vitán vesznek részt, kedves kollega, az éghajlatváltozásról köszönöm szépen, és köszöntöm a látogató csoportot is, akit Konstance Krél hozott, ő is már eh, itt van régóta, és üdvözlöm a látogatóit. A következő hozzászóló Vittorio Prodi. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Meg kell mondjam, hogy kicsit zavarba hozott ez a vita, hiszen összegyűjtöttünk és összekevertünk különböző kérdéseket, amelyek különböző más és más logikáknak felelnek meg arról beszélünk, hogy megvan-e a lehetőség arra, hogy 20-ról 30%-ra térjünk át a kibocsátás csökkentésben. De a referencia keret még mindig az ETS, a kibocsátás kereskedelmi rendszer. Ez szerint nemzetközi megállapodásra szeretnénk jutni azért, hogy kontrolláljuk a kibocsátást, és esetleg kötelező érvényű rendszert hozzunk létre. A bizottság azonban javasolja, hogy 2050-re 80-90 százalékban csökkentsük a kibocsátásokat, vagyis egy CO2 nélküli társadalmat képzel el. Azonban különbség van e cél között és e, a mi dokumentumunk között, mégpedig a következő szempontból. A bizottság szerint olyan dologról van szó, ami megvalósítható, mert kevesebbet fizetünk a fosszilis e, fűtőanyagokra, és ez e, igen hasznos lesz az egészség és a környezet számára. De ez azt jelenteni, hogy autonóm módon el kellene köteleznünk magunkat mindannyiunknak az alacsony CO2 kibocsátású társadalom mellett, és ez az általános filozófiát bizonyos szempontból megváltoztatja. Így, ha előre tudunk lépni, mégpedig egyedül, akkor megvizsgálhatjuk a az üvegház, üvegház hatású gázokat, de más szemszögből tehetjük meg, mert lehetnek más rendszerek is, mint az ETS, a kibocsátás kereskedelem, például a CO2 kibocsátásra adót lehetne kivetni, és a határon, a vámnál kompenzációt vezetnénk be azok esetében, akik kibocsátanak és nem tartják be az általunk elfogadott rendet. Mielőtt a vitát folytatnánk, meg kellene állapodni arról, hogy milyen forgatókönyvet követünk, és milyen kereteket Képzelünk el a 20-ról 30 százalékra való áttérést illetően a kibocsátások terén, és most főként az előadóhoz fordulok. Én szeretnék erről megbeszélést folytatni. Tudni szeretném, hogy a bizottsággal együtt meg tudjuk-e érteni, hogy milyen logikát kellene itt elfogadni, mert 2005-ig, vagyis 2050-ig az összes hozzáállás, attitűd koherens kell, hogy legyen, mert itt egymásnak ellentmondó logikák is ismeretesek, mert ott van a az üvegházhatású gázok kibocsátása és az energiatermelés, ami egymással ellentétes, úgyhogy ezt már most tisztázni kellene a vita elején. Lőpázs asszony, köszönöm elnök úr, sok mindennel egyetértek, szerintem 30%-ot kellene kitűzni, sőt, még ennél többet is. Látjuk, hogy mi történik Japánban, és most újra kell osztani a kártyákat az energiaterén. Úgyhogy szerintem most már soha többé nem lesz az a helyzet, ami eddig volt. Azután, ami most történt, sem az energia terén, sem a klímaváltozás terén, környezetvédelem terén, ez nem ugyanaz, de mindez megmutatja az egész emberiségnek, hogy milyen dráma keletkezik akkor, hogyha a környezetet nem veszik figyelembe, vagyis az életünket nem veszik figyelembe. Azok, akik olyan gazdasági modellt szeretnék, amelyben a zöld gazdaság, a megújuló, a zöld energia és a megújuló energia kap helyet, azt hiszem, hogy itt nyitást valósíthatunk meg, a jelentési is segít ebben, és felelőtlenek lennénk, hogyha ezt nem tennénk meg. Hallottuk, hogy mi volt tegnap az ítében. Most jött el a legjobb pillanat arra, hogy elmondjuk, kimondjuk, sürgős minden munkát belefektetni ebbe, és az összes beruházást ebbe az új ágazatba irányítani, mert ki kell lépni az atomenergiából, az olaj felhasználását is, ezzel is fel kell hagyni, és valahogy úgy kell a gazdaságot fejleszteni, hogy munkahelyek jöjjenek létre. Szerintem eljött a pillanat arra, hogy ennek szenteljük magunkat, és elnök úr, a mi környezetvédelmi bizottságunk a az a bizottság, amelynek ezzel foglalkoznia kell, és szerintem minden állampolgártársunk ezt várja el, és ezt reméli ma. Mindenképpen kell egy kiút találni, és szerintem ez az az út, ami segít ebben bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jó. Úgy gondolom, hogy már kompromisszumkészséget mutattál az eredeti jelentésedhez képest, hiszen nagyon jól tudod, hogy mi 40%-os belföldi csökkentést szeretnénk. Szerintem ez az egyetlen megoldás, csak is így tudjuk elérni a klímaváltozás elleni harcban megfogalmazott célkitűzéseinket. Azonban az innovációs célokhoz is hozzásegítene, hiszen szorgalmaznunk kell az innovációt. A 40%-os csökkentésnél majd meglátjátok, hogy mi történik az innováció területén. Nézzük meg, mi a helyzet a munkahelyekkel. Gondoljatok csak bele, hogyha szeretnénk elérni a munkahelyteremtési céljainkat a növekedés segítségével, és ezen kívül szeretnénk a kibocsátás csökkentési céljainkat is elérni, akkor 3-4 százalékos növekedésre lenne szükségünk. És 2-3-4 százalékos évi kibocsátás csökkentésre lenne szükségünk. Ez 5-6-7 százalékos forrásnövekedés is jelentene évente. És ha megnézzük az energiahatékonysági célokat, amelyeket a bizottság fogalmazott meg, akkor 10 év alatt 10%-os, illetve ha szerencsések vagyunk, 15%-os energiahatékonysági növekedés is lehetne. Nem véleményt írunk a jelentéshez, hiszen itt az ITRE bizottság az illetékes. De tényleg az energiahatékonysághoz hozzá kell fűznünk néhány módosítót. Tehát jó, vagy csökkentjük a munkaidőt, de szerintem erre nem kapunk többséget. Nem fogjuk elérni a munkanélküliség csökkenését, és a kibocsátások 20%-os csökkenését sem. És akkor felejtsük el a 40%-ot. Az energia megtakarítás igazából a legköltséghatékonyabb és a leggyorsabb módszer is, hogy megoldást találjunk az energiaválságra. Most, a, ha, ha kiesik az atomenergia, akkor gyorsan kell reagálnunk. Nagyon gyors intézkedésekre van szükség az energiatakarékosság érdekében. Ezek az intézkedések néha a leghatékonyabbak a munkahelyteremtés tekintetében is, hiszen itt eh, házakat újra kell építeni, szigetelni kell, sokat kell befektetni, és eh, hogyha bezárjuk a atomerőműveket eh, és más alternatív energiákat használunk, akkor munkahelyeket is teremthetünk, és energiát is takaríthatunk meg. Az ITRE bizottság az illetékes, de nekünk kell legalább egy kezdő löketet adni, hogy ez a 20-30-40 százalékos kibocsátás csökkentés elérjük. Ezt szerettem volna hozzáfűzni a jelentéshez. Rossi kolléga elment, de azoknak üzenem, akik úgy vélik, hogy a, 20, a 30 százalék tényleg nehéz, és nem érjük el, mert negatív hatásai lennének számunkra. Szerintem Európa a jövőben ne függjön a diktatúrák olajától. Hiszen, hogyha nem csökkentjük a szerves üzemanyag felhasználást, akkor függeni fogunk a diktátoroktól. Nem tudom, hogy ez jó külpolitika-e, ez jó energiapolitika-e, de szerintem ez biztonságpolitikának sem túl jó és a biztonságról is vitázunk. Csökkentenünk kell a szerves üzemanyagtól való függőségünket. Valami féle módosításon gondolkodom, tehát növekedés, kibocsátás csökkentési célok és a foglalkoztatás összefüggése. És ezt a dilemmát valahogy bele kell helyezni a jelentésbe. Természetesen az energia takarékosságot és a külpolitika a biztonságpolitika szempontjait is. Köszönöm. Köszönöm, Ósza Westlund. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz erre a nagyon fontos dologra koncentrálnunk, hogyha belegondolunk, hogy milyen katasztrófa történt éppen most Japánban. De mégis szeretnék három dolgot elmondani ebben az összefüggésben. Az első az, hogyha komolyan vesszük a hosszú távú célokat, akkor ez a 20-25 százalék nem feltétlenül elégséges. Ebben a tekintetben nagyon jónak tartom a jelentést. És sokkal jobbnak kell lennünk, mint korábban. Tehát volt két jelentés ebben a tekintetben, és a rugalmasságot is megnöveltük annak az érdekében, hogy az ipar is figyelembe vegyünk, tehát nem szabad alacsony célokat meghatároznunk. A tanúság az, hogy sokkal hosszabb távon kell gondolkoznunk. Tehát például olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy az ipar azt mondja, hogy nem tehetjük ezt meg, meg kell változtatnunk a célunkat. Ezt nem lehet olyan rövid távú célokat is kell meghatároznunk, hogy az ipar lépést tartson velünk. Ezt mindenképpen tisztázni kell. A másik megjegyzésem pedig az, hogy az a tárgyalási taktika igazából nagyon furcsa, hiszen a tapasztalat Európában és egyes országok tapasztalata is azt mutatja, hogy a nemzetközi szinten a környezetpolitikát nem tárgyaltunk jól. Az egyetlen megfelelő mód az, hogy kijelentjük, hogy lehetséges csökkenteni a kibocsátásokat, és egyidejűleg folytatni a növekedést és az egyenjogúságot, egyenlő esélyeket. Tehát nézzük meg, például itt van a higany problematikája. Tehát a higanyt sikerült csak csökkentenünk, sikerült megszüntetnünk a használatát itt, akkor ez lehetséges máshol is. Más vegyszerek is vannak, más nyersanyagok is vannak, amelyek esetében ez lehetséges. Tehát ezt a nemzetközi színpadon be kell bizonyítanunk, és példák lehetünk. Ez ugyanígy vonatkozik kibocsátásokra is. Nagyon sok jó gyakorlati példánk van, hogy mit sikerült elérnünk. Tehát megtanultuk a leckénket, levontuk a következtetéseket, és ezeket más területeken is kamatoztathatjuk. Az utolsó, a harmadik megjegyzésem az, hogy egyre inkább azt hiszem, hogy tényleg probléma az, hogyha Európa bizonyos iparágakat támogat, ahol nagyon nagy a verseny, tehát az alumínium, a cement ilyen, ahol nagyon kemény a verseny. Az előadó utalt ezekre a területekre. Azonban itt nemzetközi ágazati megállapodásokra kellene törekedni az iparon belül. De azon is el kell gondolkoznunk, hogy nem lehetséges-e elgondolkozni azon, hogy igazságosak legyenek a játékszabályok. Tehát tudom, hogy ez számunkra kellemetlen, de azért ezt a vitát le kell folytatnunk. Ez nem lehet, hogy az egész klímapolitika csak az acéliparra koncentrál. Az alumínium és a cement iparra is figyelnünk kell, és itt sokkal ambiciózusabbnak kellene lennünk. Köszönöm. Thank you, Asa Westlund. Köszönöm szépen, Ósa Westlund, Karl-Heinz Florenz. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha lehet, Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy olyan állásfoglalást fogadtunk el, amiben 30% van. Tehát, hogy a törvények alapján 20% a kötelező, és, hogy, és vannak olyan országok, amelyek 30%-ról beszélnek. A jövőbeni törvényalkotásánál engem mindig az érdekel, hogy megvizsgáljuk először, hogy hol tartunk Európában, és mit tesznek az Európai Unión belül a 20 vagy 30 százalékkal kapcsolatban a tagállamok. És meglep, hogy hogy rálépnek a gázra a kollégák, és 30-40 százalékot javasolnak minden feltétel nélkül olyan országokra is, amelyek messze vannak még a 20 százalékról, Úgyhogy én szeretem, hogyha a tények vezérelnek. És ezért, elnök úr, nagyon jobb, nagyon szeretném, hogyha inkább itt nem egyszerűen számokról beszélnénk. Mert ugye 30 százalék és semmi, de ezt viszonylag könnyen el lehet, ki lehet jelenteni. És azt is könnyű kijelenteni, hogy, hogy lépjünk ki az atomenergiából. Igen, na de akkor arra válaszolni, hogy hogyan jutunk tovább a közösségi célkitűzéseink felé, az már izgalmasabb. Persze a japánbeli katasztrófánál valóban nagyon fontos most, hogy és ezzel kapcsolatban fontos, hogy megvannak-e a 20-25 vagy a 30 százalékos célkitűzés eléréséhez a megfelelő feltételeket. Az ITRE célja, hogy azt is mondjuk, hogy milyen eszközök vannak, e, amelyek rendelkezésre állnak a ténylegesen 25% elérésére, azokat is fontos lenne végig gondolnunk, mert nagyon fontos kérdés. Tehát ne ne maradjunk meg a 20%-nál. Ezt persze senki nem vitatja. Nagyon sajnálom másrészt, hogy Rossi kollega Olaszországból már nincs itt, mert azt hiszem tízszer említette, hogy mindig el kell mondani azt, hogy ez hogy megy. Hát most megtennénk neki, de hát sajnos nincs itt. Úgyhogy az a kérdés, hogy a munkahelyek megtörnek-e vagy sem a száma az annak a kérdése, hogy a különböző tagállamokban milyen struktúrák vannak. Észak-Rajna Vesztfáliában, nálam Németországban természetesen nagyon sok munkahely megszűnt, azért mert az acélipar, szénipar és egy sor más régi struktúra bedőlt. Bedőlt, akár van zöld technológia, akár nincs. És jó is persze, hogy a zöld technológiát alkalmazzuk, én magam is ezt nagyon nagy lelkesedéssel végzem. Tehát a fenntarthatóság követelése fontos, nem is lehet más, megújuló energió. De minden befejezem, csak még egy dolog, ami fontos. Ami nekem igazából hiányzik, bár nagyra besülöm a kollégát, az, hogy hogy megfelelően motiváljuk a, az ágazatokat. Itt nagyon intenzíven dolgozunk saját magunkon, de jobban szeretném, hogyha e, erőteljesebb lenne a biztosok e, e, éghajlati diplomáciája, és csak így lehetne pozitívan kényszeríteni a 30%-os te, te 30% teljesítésére. Persze, jó, a 30%-ot nem tudom megígérni persze, hogy ebben a formában meg lehetne szavazni, de miért nem diplomáciai úton mondjuk azt, hogy a többi országot olyan helyzetbe kell hozni, hogy a 30%-ot ők is teljesíthetsék, és akkor tovább mehetünk. Ahogy Rossi kollega mondta, az egy kicsit túlzott leegyszerűsített, ugye az embereknek a gazdasághoz is kell értenie, akikkel mi tárgyalunk, és Szerintem, ahogy ő mondja, az egy picit túl bonyolult ilyen háttérben, de nyilvánvalóan fontos az, hogy lássuk, hogy két nagy szereplő van, a BASF és a Krupstál, amelyek Latin Amerikában például új berendezéseket épít, eh, eh, installálnak, és ezeket abszolút ugyanolyan normák mentén építenek, mint itt Európában. Köszönöm Karl Heinz Florenz, még mindig áll a meghívás, hogy Karl-Heinz Florenz ökológiai paraszt gazdaságába elmenjünk, el is fogunk menni, hogy mit csinál ő otthon egy ilyen zöld gazdaságban. Matthias, teljesen jó az ötlet, elnök úr, szerintem még a nyár előtt menjünk el hozzá. A 20 vagy 30 százalékos cér. Nos, nyilvánvaló, hogy ezt itt most megvitassuk a parlament nagyon sokat nyerne, hogyha akár ebbe, akár abba az irányba, de egyértelműen elindulna a parlament, akkor a tanács és a bizottság minket ö, végre komolyan venne, hogyha most kiszaladnánk itt a, ját, a ringbe, bemennénk a ringbe, és azt mondanánk, hogy bizony mi ezért harcolunk. Már a 30%-ról döntöttünk, benne van a törvényben is, ha a többiek jönnek velünk. De a többiek jelenleg még nem jönnek velünk. Cancunban egy kis lépést ugyan tettünk előre, de nem a remélt nagy lépést, ahogy arra Kopenhágában is számoltunk. Mondhattuk volna, hogy az 50%-os célt is elérhettük volna Cancun után, mondtuk akkor, de hát úgy gondolom, hogy a konferencia eredménye egészen más. Európának meg kell mutatnia, hogy nem állunk le, hanem tovább megyünk. Egészen konkrétan, és most az Ipari Bizottságban is ezt kértem, a megújuló energiák célkitűzéseit felfelé kell vinni, 2020-ig 40 százalék. Ez például egy olyan követelés lehetne, amire a parlamentben megkapjuk a többséget, nem egy sovány többséget, paraszthajszállal, hanem jelentős többséggel. Az energiahatékonyság egyértelmű, az is egy világos cél. Az előadónak és az árnyék előadónak is egyértelművé kell tennünk azért azt, hogy mennyire kínlódás volt ezért a parlamenten belül egy ilyen kezdeményező jelentés meghatározása, a lobbizás, akkor ugye az ember körbenéz, hogy te jó Isten, ki áll mögöttem, most ki fog támogatni. Tehát foglalkozni kell, hogy nemzetközi szinten hogyan tudunk tovább menni, ki áll mögöttünk. Ha 20%-ról döntünk, akkor nagyon sok kollega jól fogja érezni magát, és a, és a közösség is megtapsolja, de ezzel még semmit nem értünk el. Nem. Európai éghajlati diplomáciára van szükség, klímadiplomáciára, és ez legyen Lady Ashton szintjén önála. Így a bizottság is mutatja, vagy látja, hogy strukturálisan változtatnia kell az európai éghajlatpolitikán, nem pedig csak Hildegardra kell hivatkoznia, nem európai külügyi szolgálatra is, külügyi szolgálat támogatására is szükség van azonban ehhez. Olyan helyekre van szükség, amelyek napi 24 órában diplomatikus illetve diplomácia keretein belül próbálják ezeket a célokat érvényesítetni. A nemzetközi tárgyalásokat tehát el kell indítani. Mechanizmusok, CDM. Ebből a szempontból nagyon jó a jelentés, de nagyon kritikusan meg kell nézni, hogy ezek értelm, ért, tehát hogy van-e értelmük, vagy pedig vagy nincs. Ahogy korábban csináljuk, ez tehát egy kritikusan ellenzést igényel és időt kell hagyni arra, hogy ezt megcsináljuk. 2008-ban nem nagyon volt rá időnk, ugyan támogattam a szakbizottságban, hogy első olvasatban határozunk, de most azt mondom, hogy van olyan kollega itt a házon belül, akik sem az Energia, sem az Ipari Bizottságban nincsen, és igazából akkor ökölbe szorított kézzel szavazták csak meg, a gazdaság miatt ott voltak minden, mindennek a jelei, nem nyerhettünk volna választásokat sem enélkül. De most, akkor ugyan úgy volt helyes, de most részletesen, alaposan meg kell mindent tárgyalni. És nem elég, hogy azt mondjuk, hogy aki 20%-ot követel, az jó, aki a 30-at, azt elfogadjuk, és aki 70-et követel, az a legjobb. Nem, ez így nem megy. Meg kell nézni, hogy mi a cél, mi a cél hova vezet. A cél ugye a, a megújuló energia, és a megújuló energiával a munkahely teremtés azt is pontosan meg kell néznünk, hogy a szénszivárgás kérdésével mi a helyzet. Vannak olyan kollégák, akik félnek ettől. Félnek attól, hogyha továbbra leépítés van, hogy, hogy a munkahelyeket átviszik más régiókba és e, ugyanezeket a, a berendezéseket, installációkat más, vagy ö, ö, gépeket, üzemeket más állítják fel a stratégiával, ami már ma a meglévő stratégia, a 2020-as stratégia, ezzel mindezt összhangba kell hozni, tehát az éghajlati diplomácia és a 2020-as stratégia. Ezek azok a, ez elemek, amelyeket a javaslatban és a, zere, a, a jelentésben, amit Péter Lize ír, benne legyen. Mi vagyunk itt a szakbizottságban azok, akik ezt az ügyet előre vihetjük, az éghajlatpolitikát, de a, a 20 vagy 30 százalék kérdésnél ne álljunk meg, mert, mert igen, akkor ugyan nem fognak komolyan venni minket a csata biztos jó lesz, az egyik fellel meg fog sértődni, a másik boldog lesz, de nem, nem ez a lényeg. A parlamentet nem szabad ezen a ponton sem gyengíteni. Éppen ezért erős jelzést kell adnunk a parlamentkét a két másik intézménynek, hogy nekik tovább kell lépni 40% megújuló energia 2020-ra, és világos, egyértelmű energiahatékonysági kérdés, nem olyan mismas, mint eddig, ahogy beszéltünk róla. Jó, meglátjuk, mi lesz az eredménye. A 30 százalék intézkedéseket, eszközöket jelent, amelyeket meg kell nevezni. Hogy hol lehetséges és hol nem lehetséges. Az utolsó felszólalás Salvatore Tatarella. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Felteszem a kérdést magamnak, de a kollégáknak is, hogyan lehet jobb eredményeket elérni a klímaváltozás elleni harcban. Ez lehetséges az összes állam részvételével, vagy pedig csak kis számú a világban elszigetelt ország hozzájárulásával is lehetséges. Ezen gondolkodom. Beszéltünk a Cancuni konferencia sikeréről, de ha megnézzük az ígéreteket és a kötelezettségeket, igen, akkor mondhatjuk, hogy siker volt. De ha arra gondolunk, hogy milyen kötelező érvényű normákat fogadtak el az országok, hát ilyen nem volt. Adjuk meg magunkat, hagyjunk fel ezzel, nem, természetesen nem. De mit tehetünk? A legfontosabb, amit EU-ként tehetünk, az az, hogyha a világ többi részét ösztönözzük arra, hogy kötelező érvényű célokat fogadjanak el. És a jelentésben a jelentős, jelentés egy fontos részét ennek az ösztönzésnek kell szentelni. Európának többet kell tennie, mint a múltban, azért, hogy az államok kötelező kötelezettségeket fogadjanak el, különben nem lesznek jelentős, értékelhető eredmények. Diplomáciai lépéseket kell tenni? Nem. A múlt példáit kell felhozni. A múltban Európa a 2020-as 20%-os céllal példát mutatott. Ezen az úton kell tovább haladni, javítani kell, amit teszünk, de közben két lábon a földön járva. Látjuk, hogy mi vár a világra. A lényeg az, hogy jobban kell tennünk, előre kell lépnünk, de reálisnak kell lennünk. Amit levontam ebből a jelentésből, az az, hogy ez tulajdonképpen egy politikai manifestum vagy program, ami arra összönzi a bizottságunkat, hogy megosztott legyen. Közben, amikor jelentést írunk, akkor arra törekszünk, hogy olyan álláspontot rögzítsünk benne, amely mindenki számára elfogadható, és azért, hogy a többség el tudja fogadni a szöveget. Ha nem, akkor különben a politikai eredmény nem lesz megfelelő. Arra kérem a előadót, hogy egy kicsit kevésbé merev álláspontot fogadjon el, kicsit nyitottabb legyen, hallgassa meg jobban a bizottságunk hozzászólásait, és így a frakciókon belül is talán többet lehet elérni, nyitottnak kell lenni a kompromisszumok előtt és mások álláspontja előtt. Adok erre egy példát. A jelentés egyáltalán nem utal a bizottság úti tervére, amelyet bele kell venni. A jelentés világosan nem jelzi, hogy melyek azok az eszközök, amelyek által a kívánt eredményeket elérhetjük. A jelentés nem veti fel a gazdasági ellentételezés, vagy a gazdaságban jelentkező egyéb költségeket, hanem egy kicsit paradicsomi állapotot irányoz elő, javul a klíma, több munkahely, munkahely lesz, jobb lesz az egészségi állapot bizonyos dolgokat kompenzálni kell, és szerintem egy ilyen jellegű elemzés igen hasznos lenne. Ezeket a javaslatokat szeretném tenni az előadónak, mindannyian módosításokkal fogunk élni, de elfogadható kompromisszumra kell jutnunk, mert itt ebben a szakbizottságban igen gyakran azt tapasztalom, hogy előtérbe helyezzük az, hogy jobb legyen az éghajlat, jobb energiákat használjunk fel, ez nagyon jó, de vannak sürgős esetek. Minden nap van a világban valamilyen vészhelyzet. Látjuk, hogy mi történt Japánban. Azután ott van az éhezés, a szegénység, a béke kérdése. Ezek drámai kérdések, és ezekre is oda kell figyelni érdemben. Köszönöm szépen, ez volt a vita, nagyon jó érveket hallottunk, és improvizációkat hallottunk, és Steven kap szót. Öt percre. Köszönöm. Szeretném mindenek előtt megköszönni az előadónak az érdekes vitát és az érdekes anyagot. Néhány megjegyzésem lenne, és néhány kérdésre is reagálnék, amelyet a vita során hallottunk. Az első megjegyzésem az, arra vonatkozik, amivel az elnök kezdett. Ez azt jelenti, hogy a klímaváltozás és a klímával történő foglalkozás nem csupán környezetvédelmi, hanem gazdasági és ipari kérdés is. És számos ponton kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan látjuk Európa jövendőbeli növekedését. Úgy gondolom, hogy éppen ezért nagyon aktuális a vita, hiszen múlt héten a bizottság kiadta a 2015-ös úti tervét. Erről is szeretnék röviden szólni. Nagyon érdekes üzeneteket tartalmaz ez az úti terv, és bemutatja, hogy milyen lehetőségeink vannak. Hogyha az alacsony székkibocsátás hangsúlyozunk, akkor a honi gazdaságba kell többet befektetnünk. A számok bizonytalanok, azonban ami lényeges ebben a tekintetben, az az, hogy a befektetések növekednek az építőiparba, az energiaszektorba, azonban az üzemanyag megtakarítás, amely ennek az eredménye, az alacsony szén kibocsátás eredménye, növekedni fog, és ez nagyon fontos üzenet az úti tervünkben. A második üzenete az úti tervünknek releváns lehet a vita számára. Megnéztünk különféle forgatókönyveket, hogy mennyire gyorsaknak kell lennünk, hogy a 2015-ös célokat elérjük. 2050-es célokat elérjük. A 25%-os belföldi csökkentés az 2050-ig 80%-os csökkenésé is növekedhet. A hatástanulmányok világosan megmutatják, hogyha kevesebbel is beírjuk az elkövetkezendő 20 év során, akkor drágább lesz később. Második megjegyzésem. Számos képviselő utalt a nemzetközi tárgyalásokra és a haladás szükségesére, hogy több haladást érjünk el. Nagyon keményen dolgozunk ezen a nemzetközi tárgyalások során. Szeretnék rámutatni, hogy a mai helyzet más, mint három éve, amikor elfogadtuk a klíma és energia csomagot. Itt ez egy egyoldalú célkitűzés volt, és ezzel Kopenhágában pedig a vezető szerepünket szerettük volna bemutatni. Kopenhágában és Cancúnban a világvezetői mind szorgalmazták a két fokos célt a világ közösség is szorgalmazza ezt a kétfokos csökkentést. Több mint 80 ország értett egyet ebben, és a felemelkedő országok is konkrét akciókat ígértek. Ez teljesen más, mint a kiotói jegyzőkönyv, amely általában csak a fejlődő országok számára tartalmazott kötelező célokat. Tehát látjuk, hogy India, Kína, Brazília, Dél-Afrika konkrét terveket dolgoznak ki, és megpróbálják megvalósítani a terveiket. Néhány éve a kínaiak is elfogadtak egy olyan tervet, amelynek most konkrét intézkedései kerülnek megvalósításra. Kína pedig azon is fáradozik, hogy kifejleszen új technológiákat, új innovációkra koncentráljon. A diplomáciáról is szóltak. Eston főképviselő asszony megfogalmaztatta a kötelezettségvállalást a külügyi szolgálat részéről. Tehát a külügyi szolgálatnak is megvannak a saját kötelezettségei a nemzetközi tárgyalások során a széndiokszid kiszivárgás és az európai ipar versenyképesség a következő megjegyzésem témája. Fontos itt megjegyeznünk, hogy a klíma és energia csomagban az egyik fő pillér volt, és az egyik fő kompromisszum a tanács és a parlament között, hogy konkrét benchmarkolást alkalmazunk, konkrét intézkedésekkel védjük az érzékeny iparágakat a széndiokszid szivárgástól. Tehát megvan a lehetőségünk, hogy a közvetett széndiokszid kiszivárgást is csökkentsük. Ismét megvizsgáltuk a 2050-es úti tervünkben ezeknek az intézkedéseknek a hatékonyságát két objektív oka van annak, hogy most más a helyzet, mint a klíma és energiacsomag elfogadásakor. A szén ára olcsóbb, mint akkor, másodszorban pedig más országok elfogadták a kopenhágai célkitűzéseket. Tehát a másik oldalon is történik valami. És két konkrét kérdésre is kitérnék. Volt itt egy kérdés a levegőszennyezés, ez azt hiszem, hogy rossz úr tette fel, nyilvánvaló, hogy ha klíma védelemmel foglalkozunk, akkor tisztább alternatív technológiákra kell koncentrálnunk, és üzemanyag megtakarításra. Hiszen eh, ez kihatással van a levegőszennyezésre is, hiszen eh, a levegőszennyezőket is érinti például az üzemanyag hatékonyság, erre utalunk is a közleményünkben. Végezetül pedig volt egy kérdés Davis úrról, hogy az ellentételezésnek milyen hatása lehetne a szénárakra. Tehát a bizottság utalt arra, hogy van egy összefüggés az energiahatékonysági politika és a kibocsátáskereskedelem között. Két politika van. Vagy felhasználjuk a kibocsátáskereskedelmet, és jobb ösztönzőket adunk az energiahatékonyság megvalósításához, hiszen így az ipar, így az erőművek jobban koncentrálnának az energiahatékonyságra. A fő közleményünkben pedig utaltunk arra, hogy a 30% elérése, ezt nem írjuk le az úti tervben, de 30%-os csökkentésre lenne szükség ahhoz, hogy növekedjen 16-ról 30 euróra az alapár. Tehát eh, ez az energiahatékonyság eh, kulcsa. Ki kell értékelnünk az, hogy az energia hatékonyság hogyan függ össze a kibocsátás kereskedelemmel. Köszönöm szépen a magyarázatokat. Most pedig átadom a szót az előadónak. Very clear from the start. Elnök úr, szeretnék világosan beszélni. Nem várok én tapsot, de arra sem számítok, hogy itt majd radikális szakadás lesz ebben a házban. Nem. Hosszas vita folyik, folytatódik, és egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondták, hogy ez alapvető vita, hiszen arról van szó, hogy milyen irányt vesz a gazdaságunk, és politikai döntés kell a célszámokról, a százalékos arányról döntő a százalékos arány szerintem, de a végén biztos, hogy lesz valamilyen politikai konklúzió a százalékos arányt illetően. Ez nem a zöldek politikai manifestuma. Én azt ajánlom, hogy olvassák el azokat a manifestumokat, hiszen azok sokan erőteljesebbek, mint ez a jelentés akik együtt dolgoznak velem, nagyon jól tudják, hogy én mindig is kompromisszumok mellett voltam. A nemzetközi kontextusok, energiahatékonyság, ipar. Ami az, az elsőt illeti a nemzetközi összefüggéseket, a klíma számára döntő, hogy az egész Föld lépjen, nem csak Európa és most a vita változik. Most valóban szeretném bizonyítani, hogy a célok kitűzésével itt inkább iparpolitikáról van szó. Már nem csak arról van szó, hogy függünk a nemzetközi tárgyalásoktól, megállapodásoktól, nem. Arról, hogy mit akarunk itt elérni Európában. A klíma célok miatt a világ többi részének is lépnie kell, ez világos, de Döntő itt, hogy itt Európában mit akarunk elérni Sokszor beszéltek Lináról, hagyd, be, hagyd szólja világosan. Kína fog a nemzetközi tárgyalásokból hasznosítani, hiszen ott nő a lakosság, a gazdaság, az oktatás a leggyorsabban, tehát készen állnak arra, hogy hogy befagyasszák az összes nemzetközi tárgyalást, mert nekik a tárgyalások nem szolgálják az érdekeiket, hanem csak Európát érdekli ez. Viszont a, fenntarthatói, a fenntarthatóság, a befektetések fenntarthatósága fontos Kínának, Kína lép, mi viszont veszíteni fogunk, hogyha nem lépünk. Nemzetközi klímadiplomácia fontos, de ne felejtsük el, hogy mi mit akarunk elérni, mi európaiak. Azután az ipar. Rossi úr, nem hiszem, hogy, hogy itt a világ lapos lenne. Kompromisszumok alapján, érvek alapján dolgozzuk. Tudjuk, hogy az első-második időszakban arról volt szó, hogy majd a szélenergia milyen sokat hoz, meg majd az ipar sok pénzt szerez az ETS-ből, meg lesznek ingyenes engedélyek azok esetében, akik a szén szivárgás terén érintettek. Azután Arról is szó volt, hogy az elektromos áram árát csökkentsék, és ehhez állami támogatást is kapjanak az emberek. A lényeg az, hogy most fontos vita van a szénszivárgásról is, de inkább összpontosítsunk a lényegre. A klímapolitika eddig nem jelentett túl sok költséget a, az ipar számára. Szeretném várni a kompromisszumos megoldásokat, javaslatokat, hiszen mindennek nagyon nagy a fontossága. A bizottság az előbb elmondta, hogy ha elérjük az energiahatékonysági célokat, akkor sikerült a 25%-os hazai célokat elérni. A bizottság ezt ismét kijelentette, és még egyszer elmondom, hogyha igazi energiahatékonyságot akarunk, akkor az ETS és a nem ETS célokat össze kell hangolni, mert akkor az egyik ország hatékony lesz, a másik meg nem, és megveszi a kibocsátási kvótát. A célokat úgy kell alakítani, hogy energiahatékonyság legyen, mert különben az önkéntes megállapodások hozhatnak hatékonyságot, de valójában nem lesz kevesebb kibocsátás, mert nem alakítjuk az ETS és a nem ETS célokat egymáshoz. Végül is így kell a célokat beállítani, és lezárva, én nem megosztottságot várok itt, hanem igazi vitát, elképzelések tudományos érvek alapján. Alapvető vitáról van szó, erre fel az európai gazdaságnak szerintem haladnia, aztán lesz egy politikai konklúzió a célról, vannak itt célok, 2050, de most egyelőre 2020-ról beszélünk, mert most erre hagyatkozik ez a kör, vagyis az EU 2020-ra koncentrál, úgyhogy legyünk nyitottak. Köszönöm szépen, Bász. Nagyon fontos közlendőm van, de először Linda meg Evan szeretne egy ügyrendi kérdést feltenni. Lehet, hogy nem olyan fontos, de hogyha az energia megtakarításról beszélünk, akkor itt egyre hidegebb lesz a légkondicionáló, miatt szerintem Brüsszelben nincs szükség március közepén légkondicionálásra. Nincs szükségünk fűtésre, és nincs szükségünk most légkondicionálásra. Na majd meglátjuk, hogy tudunk-e a hidegben élni. De itt van a technikus mögöttem, és remélem, hogy hallgatja azt, amit mondunk. Igen, ahogy mondtam fontos közleményem van. A módosítók határideje március 24-e 12 óra, és nem úgy, ahogy a napirenden van, tehát a módosítók határideje március 24-e 12 óra, és a titkárság kiküldi majd az e-maileket, hogy akik nincsenek itt, azok is tudják, hogy 24-e a módosítók határideje. Akkor most áttérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig a 1406 per 2002-es EK rendelet módosítása, amely az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szól. Stász kolléga az előadó, tehát akkor át is adom neked a szót. Köszönöm, Karl. Um, ehm, Ik denk van eh, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne, hogy megnézzük az 1999. Eh, eh, decemberében Nagy-Britannia partjai előtt megrekedt tartályhajót. Most negyedszerre van előttünk a tengerbiztonsági ügynökség módosítása nagyon fontos, hogy ez az ügynökség végre biztonságos keretek között mozoghasson. 2003. márciusa óta működik a, az ügynökség, hát többször módosították, és a presztizséből ezért jelentősen mértéket veszített. 2007-ben végre az ügynökség új feladatokat is kapott, és formálisan és hivatalosan módosult az ügynökség áll, számára biztosított forrásokat is módosították. Azóta segít ez az ügynökség a bizottság munkáját, segíti az olajtartályhajók felügyeleténél. Az előző évi olajfúrótorony Mexikóből beli, a British Petroleum Mexikóból beli fúrótornyának a, a drámáját is nyomon követhettük, és nagyon határozottan reagáltunk. Öttinger biztosan keresztül számos vita volt a plenárison is, állásfoglalásokról szavaztunk. Az Európai Bizottságot arra kényszerítünk, hogy közleményt adjon ki. A vita eredménye, a, ami a közleményre vonatkozott, egy egyhangulag megszavazott állásfoglalás volt, és az olajfúró tornyok különösen a, a partszakasztól távol lévő furótornyokra vonatkozott. A tengerbiztonsági ügynökség az EMSA munkáját is ehhez igazították ennek hatására. A bizottság a közlekedési szakbizottságban is tárgyalt erről a kérdésről. Úgy gondolom, hogy a mexikói öbölbeli balesetről szóló vita jelentősen befolyásolta ezt. Azok az ajánlások, amelyeket én ennek a szamá, szakbizottságra és a plenárisra is kerültek, és szavaztunk róla, az a módosítást kívánja most újra erősíteni. 14 módosító van, ha, ami tulajdonképpen e, hat csoportba foglalható. Az első csoport olyan módosítás, amely az EMSA rendelet alkalmazási területét az offshore gáz és olaj fúrótornyokra kívánja kiterjeszteni. Két módosító az esetleges kiterjesztés, az alkalmazási terület esetleges kiterjesztési területével kapcsolatos. Ha az, off, az offshore gáz és olaj fúrótornyokra is kiterjesztik, akkor természetesen ennek a következményeivel is foglalkozni kell. Hogyha kiterjesztjük a hatáskört, akkor nyilvánvaló, hogy esetlegesen és meg kell fontolni, ezt nem külön cikkben, hanem a bevezető rendelkezésekbe írtam. Tehát, hogyha kiterjesztik a hatályt, akkor az a személyzetre, alkalmazottakra és a költségvetésre is kihat. A következő csoport megint két módosító harmadik országokban a földközi tengernél és a fekete tengernél való felügyeletiek és felügyeleti munkák elvégzése. A harmadik csoport az egy, a 11 milliós módosító, a Clean Sinet, ez egy műholdas szolgálat alkalmazása. Erről az EMSA dönt, és a clean színetet lehetne az esetleges olaj és gáz létesítmények fúrótornyoknál a szivárgások megállapítására is hasznosítani. A következő csoport az a bizottság által végzett és elrendelt felügyeleti elemzési munkálatokkal kapcsolatos. Ezeket publikálni kell, rendelkezésre kell állítani a, a közvélemény, illetve a nagy közönség számára. És a következő csoport két módosító, a támogatások, ebben jelentős szakér és engedélyezés. A, ebben nagy szakértelem van már, és a, az engedélyek kibocsátásánál az, a földolaj és földgáz felderítésére vonatkozó ö, engedélyek megadásának a, a meghatározása. A következő csoport az ügynökségnek az adózására vonatkozik. Ezeket nem csak a jelenlegi olajtartályokra vonatkozó, hanem más hajókra vonatkozóan is ki lehet terjeszteni, hogy hasznos legyen, hasznosabban fel lehessen használni az ügynökség számára az ügynökségnél meglévő technológiát. Ezek azok a módosítók, amelyeket összefoglaltam az árnyék előadókkal, és remélem, hogy azért lesznek reakciók, bár tudom, hogy mindenki most már szeretne ebédelni menni, és Rompoly elnök urat is várjuk. Tack Bart. Eh, Köszönöm, Bart. Nagyon kevés időnk van, tehát megkérem az összes árnyék előadót, hogy kettő perc legyen a maximális felszólalási idő. Akkor Morkunajte Mikuniene előadóasszonyt kérem. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az előadó gondolatai nagyon jók, logikusak. Üdvözlöm azt a tényt is, hogy azok a jogi aktusok, amelyek az emsz át szabályozzák, megváltoztak. Új a helyzet, új kihívások vannak, főleg a tengerpolitikában. Támogatom a állásfoglal, a véleménye szerzőjét abban a tekintetben, hogy az ügynökség foglalkozzon a nyílt tengeren meglévő olaj és gáz fúrótornyokra is. Azonban egy fogalom meghatározás érdekelne. Tehát amennyiben itt a berendezésekről van szó, akkor ez csak a csőre vonatkozik, vagy például a szállításra is? például a Balti tengeren a gázt a tenger alatt csövekben szállítják. Tehát igazából mit értenek ez alatt? A harmadik államokra is rákérdeznék, egyetértek azzal, hogy nem csak Norvégiával és Izlanddal kell együttműködnünk, hanem egyéb harmadik államokkal is, hiszen az EMSA eddig nem működhetett együtt alapszabályai alapján a többi harmadik állammal. Ezen kívül itt azok az utalások, amelyek a Fekete tengerről szólnak, vagy a Földközi tengerről, legyenek eh, ugyanígy hatásosak. Köszönöm szépen. Gróte úr a következő felszóló. Köszönöm szépen. Schlüter úr, először is szeretném Bat Stásznak megköszönni a jelentést. Szerintem nagyon jó véleményt hallottunk. Legtöbb részével támogatni is egyet tudok érteni. Az EMSZ-ról van szó, tengerbiztonsági ügynökségről, illetve arról, hogy hogyan tudunk tengeri baleseteket megelőzni a jövőben. És itt azért arról is szó van, hogy az EMSA hogyan tudja kompetenciáit bővíteni. Van egy elképzelésem, ezzel már korábban is foglalkoztunk főleg a közlekedési bizottságban. Tehát elképzelhető lenne egy eh, európai parti őrség az EMSA vezetésével. Nem tudom, hogy eh, lenne-e értelme, hogy eh, a parlament ezzel a témával ezen jelentésen belül foglalkozik. A tranbizottságbeli kollégáim rendelkeznek a megfelelő kompetenciával. Tehát ez csak egy elképzelés, amelyet előterjesztettem volna, nem tudom, hogy a bizottság képviselteti magát, vagy az EMSA, hiszen nem tudom, hogy túlságosan messzire gondolkodtam, de szerintem, hogyha tényleg ellenőrizni is akarunk az emsa val mondjuk a holland határ mentén, és tudom, hogy micsoda kompetencia viták vannak a vízi utakon, tehát a határkérdéseket sem tisztáztuk még, akkor hogyan ellenőrizzünk? Nem tudom. Legalább egy vitát elindíthatnánk erről, hogy létrehozunk egy európai parti őrséget. Véleményem szerint, ha, ha igen, akkor ez az M-számán legyen. Köszönöm szépen. Akkor most Löppás asszony. Szeretném először is elmondani az előadónak, hogy mennyire értékelem a jelentését. Túl sok mindent nem tudok hozzátenni, így elnök úr gyors leszek. Először is, ami a, az olajfúrókat illeti platformokat, ez a probléma nem oldódott meg. A bizottság ígérte, hogy javaslatot fog tenni erre. Nézve ezt várjuk. A másik a különböző offshore berendezések által okozott károk megtérítésére külön forrásokat szükséges előteremteni. A másik pedig a pénzügyi lehetőségeit az ügynökségnek növelni kell. Gondoljunk az Erika esetére, de nem lehet létrehozni intézményeket úgy, hogy nem tudnak eleget tenni a feladatuknak eszközök hiányában. Azután a földközi tenger harmadik országaiban, a fekete tenger harmadik országaiban vizsgálatot kívánnak folytatni, ez is benne van, valamint a balesetek elleni harc szintén hasznos lehet arra nézve, hogy ellenőrizzék a tengeri olaj és gázkitermelést és ennek hatását. Köszönöm. Stevenson úr és Ferreira úr a zöldektől. De igazából eh, nincsen más képviselő itt, és így igazából automatikusan lezárul a vita. De azt hallottam, hogy Krisztos Ekonomukosz eh, a bizottság nevében szeretne felszólalni. Yes, uh, good afternoon everybody. Um, uh, first of jó napot kívánok mindenkinek! Először is köszönöm az előadónak a bevezetést és a javaslatokat is. Ha megengedik, szeretnék kommentárokat fűzni néhány módosításhoz. A bizottság megérti, hogy milyen fontos kérdés, hogy foglalkozzunk a tengeri olaj és gáz kitermelő létesítményekkel. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy az EMSZA közbe léphessen, és reagálhasson akkor, amikor ez, ezekből a forrásokból származó szennyezés lép fel. De az előadó egy sor módosítást vezetett be, tovább lépett, és azt mondta, hogy az EMSZA például ellenőrzéseket is végezhessen itt a, az olajfúró tornyokra vonatkozóan, azért, hogy megelőzzék az ilyen jellegű szennyezést. A bizottság szolgálatai most készülnek az ezzel kapcsolatos felépésekre, és egy kicsit furcsa, hogy az ügynökséget kérjük fel erre, mielőtt még az AKI nem lett bevezetve, vagy nem született meg. Az EMSA más területeken végez inspekciót, ennek megvan a jogalapja, például a különböző besorolási osztályozást végző cégeket ellenőri, stb. Úgyhogy megnézhetjük, hogy harmadik országokban hogyan végezhetne az EMSA ellenőrzést. Ez gond számunkra, ezt szeretük volna elmondani a mi oldalunkról valamint. Van itt még néhány pont, a négyes és a tízes módosításokkal az előadó azt mondja, hogy a jelenlegi ellenőrzési vagy felügyeleti rendszer csak az olajszállító tankerekre vonatkozik, de bizonyos tonnán felüli összes hajóra vonatkozik ez a felügyelet vagy ellenőrzés, úgyhogy ezt már megvalósítottuk. Még kétoldalú megbeszélésben ezt el tudom magyarázni. Azután van egy másik javaslat részéről, legyen nagyobb az átláthatóság az EMSA ellenőrzését illetően. Azt is szeretném elmondani, hogy a Vilos, bizottság az EMSA eredményeit bevezeti az intézményes munkába, integrálja, és ezt a tagállamok figyelmébe ajánlja. Úgyhogy erre megvan az intézményes folyamat. Köszönöm, elnök úr, itt meg is állok. Köszönöm, Bárt, záró szavak. Igen, nagyon röviden. Lát, megállapítom, hogy a parlament támogat, a bizottság kicsit kritikusabb, de amiket elmondott, azok a nyilván jogi kérdéseket is érintő felvetések voltak. Úgy gondolom, hogy hasznos lenne talán, hogy elindítsuk ezt a vitát, de ehhez jó lenne, hogyha az emzát is meghívnánk. Az emzával e, tulajdonképpen tárgyalnunk kellene, a, neki kellene az első lépéseket ez irányba megtenni, mielőtt még esetleges módosítókat benyújtanánk. A bizottsággal is talán kellene beszélni erről. Ez így van, ez nagyon hasznos megjegyzés volt részéről. Köszönöm. Er- Köszönöm akkor március 24-e 12 óra a módosítások határideje, és április 18-19-én szavazunk. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, és pontosan háromra itt vagyunk. Kevés az időnk, és